illetve meg kell várnunk az elnök asszonyt. Úgyhogy a, rögtön a 13-as napi rendi ponttal kezdjük. A 2010-es éves jelentés az Európai Ombudsman jelentése. Jotova asszony volt a felelőse, az előadója. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ombudsman éves jelentése nagyon nagymértékű szakszerűséget mutat. Az európai ombudsmannak kell foglalkoznia az esetleges igazgatási hiányosságokkal, illetve hatékony védelmet kell biztosítania a polgárok számára. Éppen ezért eh, ezt a pozíciót betöltő személy eh, rendkívül fontos szerepet játszik eh, az intézmények együttműködésében is. Szeretnék gratulálni az Európai Ombudsman csapatának, ugyanis kiváló stratégiát dolgoztak ki a mandátumuk végéig terjedő időszakra. Az ombudsmannak a fő célja a nyitottabb, átláthatóbb igazgatási eljárások biztosítása, amelyek a polgárok számára is érthető, átlátható. Az európai polgároknak jogában áll a jó közigazgatás az alapvető emberi jogok kartája értelmében. 2010-ben a az ombudsman igen aktívan és kiegyensúlyozottan tevékenykedett, és azt jelezte, hogy a polgárok állnak mindenek fölött, továbbá, hogy az Európai Uniónak a polgárok érdekében kell tevékenykednie. 223 vizsgálatot kértek 2010-ben, egy új internetes portál is kialakításra került a panaszok kezelésére, 2009-ben 3500 panasz érkezett, de 2010-ben pedig 2660, ami nem a bizalom hiányt jelzi. A polgárok tudják, hogy milyen esetekben fordulhatnak az Európai Ombudsmanhoz. Az interaktív honlap nagyon jó kezdeményezés az ombudsman részéről, az Európai Unióban az egyik legfontosabb probléma az, az hogy a polgárok hogyan tájékozódnak az európai intézmények hatásköréről, tevékenységéről. Az európai intézményeknek minden forrást fel kell használniuk, mégpedig optimális módon. Többször említettem már, hogy a petíciós szakbizottság munka módszere, eljárása nem kielégítő. Éppen ezért kérem a parlamentet, hogy megfelelő forrásokat fordítson egy hasonló weblap elkészítésére. 2010 volt az Európai Ombudsman hivatala fennállásának 15. évfordulója. Most már egy hatékonyabb védelemről beszélhetünk, a hivatal függetlenül tevékenykedik, demokratikus ellenőrzést gyakorol a parlament fölött. Az elmúlt 15 év tapasztalata alapján az ombudsmannak lehetősége van arra, hogy a legfontosabb problémákat meghatározza az igazgatási rendszerben, illetve az intézményi rendszer strukturális hiányosságait. Ugyanakkor a panaszok száma ami az információhoz való hozzáférést illeti, meglehetősen magas. 33%-ot tesznek ki az ilyen jellegű panaszok. Az információhoz való hozzáférés még az EP képviselők számára is néha megtagadják. Tehát ez is jelzi, hogy nem kellő átláthatósággal működik a tanács, illetve a bizottság. A jelentés felszólít felszólítja a tanács és a parlament képviselőit, hogy legyenek jelen az ombudsmani intézmények hivatal ülésein. Ezért a tanács képviselői, valamint az európai képvis- parlamenti képviselők meg kell, hogy ismerkedjenek azokkal az érvekkel, amelyeket az ombudsmani hivatal ad az egyes beadványok elutasítása esetén. Ugyanakkor választ kell találnunk számos megkeresésre, ami az alapvető emberi jogi kartával függ össze. Ez szerves részét alkotja a Lisszaboni szerződésnek. Végezetül pedig Dermandurus úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy oly készséggel állt rendelkezésünkre és működött együtt a parlamenttel, annak érdekében, hogy minél jobban megvédhessük a polgárok jogait. A konstruktív kapcsolat szerintem példaértékű más intézmények számára is, a tekintetben, hogy hogyan kell működnünk az állampolgárok érdekében. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Auken asszony még a bizottság előtt kíván szólni, hiszen később el kell mennie. Köszönöm szépen a lehetőséget. Sajnos ezt követően egy konferenciára kell mennem, ahol az elnök asszony is jelen van. Köszönöm szépen a kiváló jelentést. Az átláthatóságról hallottunk, ami nagyon fontos. A parlamentnek meg kell próbálnia áthidalni az esetleges hiátusokat a, annak érdekében, hogy a polgárok pontosan tudják, hogy mi az ombudsman és az Európai Parlament szerepe. Vannak bizonyos dolgok, amelyeket hangsúlyozni kell. Az úgynevezett jó igazgatás. Ez alapvetően fontos, a működésünk szempontjából. Illetve törekedni kell a közös igazgatásra. Röviden szólnék csak, és röviden utalnék a 298-as cikkre a szerződésben, és most angolul felolvasom. Ez nagyon fontos.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 És ezt akartam hangsúlyozni a jelentésben is. Egyébként kiváló a jelentés, és köszönjük ez alkalommal is az ombudsman munkáját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Aukenu asszony. A bizottság részéről Costa Rosa úr. A bizottságnak adom meg a szót. Először is eh, akkor az átláthatósággal foglalkozó részleg eh, képviselőjének adom eh, meg a szót, és utána én szólnék néhány szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy mi is felszólalhassunk a munkájukban. Jótova asszonynak köszönöm a munkáját. Számos érdekes megjegyzést tett. Az állásfoglalás az önök álláspontját tükrözi. Ez az önök véleménye. Később a kollégám majd még néhány ponttal ezt kiegészíti. Én elsősorban szeretnék a jegyzőkönyv számára néhány dolgot megemlíteni, különösen ami az átláthatóságot illeti, illetve az anyagokhoz való hozzáférést. Két-három megjegyzésem lenne. A bizottság mindenféleképpen arra törekszik, hogy szorosan együttműködjön az Európai Ombudsmannal. Egy speciális kapcsolatrendszert építettünk ki, aminek keretében véleményt cserélünk a legkülönbözőbb témákban. Most erre részletesen nem kívánnék kitérni, de két dolgot engedjenek meg, hogy kiemeljek. Először is a bizottság szeretné elismerni számos kérdés fontosságát. Ugyan voltak késedelmek, és a bizottság elismeri az ombudsman hatáskörét. A lényeg az, hogy mindent egy helyen koncentráljunk, annak érdekében, hogy nyilvánosságra kerülhessen minden olyasmi, amit a petíciók benyújtói kérnek, és ez általánosságban összefügg az átláthatósággal. Azt gondolom, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy mindennek milyen szélesebb körű hatása lesz. Meglehetősen széles körben kell a bizottságnak válaszokat adnia amikor anyagokat kérnek tőle, és ezzel kapcsolatosan hangsúlyoznám, hogy az anyagokhoz való hozzáférés mintegy 80%-át a bizottság teljesíti. Ezek az úgynevezett első kérések. Van egy felebezési eljárás is, az 1049-es rendelet értelmében, Számos esetben negatív döntés születik. A 4210-es eh, eh, jelentésből látható, hogy az anyagok eh, döntő többségében teljesítjük a kéréseket. Tehát ez egyáltalán nem hozza zavarba a bizottságot, ha az átláthatóság kérdése kerül szóba. Többen azt mondják, hogy az okmányokhoz, a dokumentumokhoz való hozzáférésben mi játszuk a döntő szerepet. Természetesen nem mondhatjuk, hogy nincsenek gyenge pontok, de ez azt hiszem minden szervezetre elmondható. Úgyhogy ami a jelentésben szerepel, a, speciál, a külön jelentésben az a kivételek köre, és nem az általánosság. Ezt is hangsúlyoznunk kell a polgárok felé. Gyakran a polgárok arra panaszkodnak, hogy nem férhetnek hozzá bizonyos dokumentumokhoz. azonban szorosabban megvizsgáljuk, van néhány olyan eset, ami az Európai Bíróság elé kerül. jogászok, jogi irodák igen gyakran megpróbálják a bíróság előtt a mi anyagaink alapján védeni az ügyeket. Ugyanakkor kritikusan kell szemlélnünk, meg kell vizsgálnunk, hogy pontosan mi forog kockán. Tehát én ennyit kívántam elmondani, elnök asszony. A jelentéssel kapcsolatban és még egy megjegyzésem lenne a jogalkotási eljárással kapcsolatosan. Mi 2008 óta javasoljuk már a rendelet felülvizsgálatát. és a tervezet már olyan állapotban van, hogy a tanács, illetve a parlament elé terjeszthetjük. Azt hiszem, hogy a bizottság ellátta a szerepét, és egy sor javaslatot terjesztettünk elő az esetjog integrálására vonatkozóan, illetve a tapasztalataink figyelembevételére, hogy a rendelet megfeleljen a Lisszaboni szerződésnek. Nagyon konstruktív megbeszéléseket folytattunk, és várunk további hasonló megbeszéléseket a jogalkotás során Ugyanakkor a bizottság nem ismeri a parlament álláspontját. Körülbelül 90 módosító indítvány született. A szöveg megvan, de ez egyelőre még nem az Európai Parlament álláspontját tükrözi és a bizottság nem fogadhat el új jogalkotási tervezetet, ha az összefüggéseket nem ismeri. Tegnap az AFKO-ban voltam, ma még a LIBE szakbizottságban is folytatunk vitákat az 1049-es rendelet témájában. Természetesen van egy sor dolog, ami tovább bonyolíthatja a helyzetet, az 1049-essel kapcsolatosan végig kell gondolni az átláthatósági kérdéseket is, és ebből újabb eljárások adódhatnak, ami például az Európai Parlamentet illeti. Az Európai Parlament számára rendelkezésre álló információkat. Ez egy nagyon érzékeny téma. Az 1049-es rendelet csak az anyagokhoz és az információhoz való nyilvános hozzáféréssel foglalkozik és a bizottság kész tovább folytatni a munkát, és június 28-án az alelnökkel lesz majd egy találkozó a jelentéstevő jelenlétében, illetve a parlament más képviselőinek jelenlétében, akik ezzel a témával foglalkoznak. Remélem, hogy ez egy konstruktív megbeszélés lesz, és lehetővé teszi számunkra, hogy felvizsgálhassuk a rendeletet, ezáltal javítva az átláthatóságot. Köszönöm szépen. Kíván-e még a kollégák részéről valaki szólni? Most az elnök asszony kikapcsolta a mikrofonját. Köszönöm szépen először is a kezdeményezést, hogy erről a témáról szót válthatunk az átláthatóságról. Nagyon fontos mindez. Mindkét esetben Jótava asszony jelentését illetően, illetve a 2010-es jelentést illetően ezek a szempontok, az átláthatóság szempontjai egyaránt megjelennek. Nagyon örülök, hogy már némi eredmény látható, az ombudsman jelentéséből is ez világlik ki. Ugyanakkor viszont további lépéseket kell még tenni az átláthatóság érdekében, hozzáférhetőbbé kell tenni a különböző dokumentumokat a polgárok számára, és meg kell vizsgálni, hogy ezt az együttműködést hogyan lehet tovább javítani. Nagyon örülök, hogy Jotova asszony az ombudsman tevékenységét, illetve az egész csapat tevékenységét támogatja, és szólt a hatékonyságról is, amely már a 2009-es jelentés kapcsán is felmerült. Örülök, hogy olyan jó az együttműködés az Európai Parlamenttel. Nagyon fontos, hogy mi magunk is támogassuk az ombudsman tevékenységét, független attól, hogy milyen nehézségek kell, kell hogy szembenézzen. Úgyhogy köszönöm Jotova asszony jelentését. Merci, Madame la Présidente. Euh, donc après cette... Euh, Köszönöm, elnök asszony. Nos, ezután a nagyon fontos előadást követően a bizottság titkársága szeretnék köszöntet mondani jelentéstevőnek a kiváló jelentésért amely az ombudsmanról szól. Nagyon pontos eh, munka ez, amely követi az ombudsman saját jelentésének a szerkezetét. A bizottság szeretné hangsúlyozni azt, hogy mennyire szoros az együttműködés az ombudsman és csapata illetve a parlament között magas szintű politikai kapcsolattartás mellett szolgálati szintű együttműködés működik a bizottság és a, az között. 375 választ adott például az Európa Bizottság csak az utóbbi időben havi, havi 30-at körülbelül augusztus és decembert nem számítva, összességében, tehát a két hónapot levonva augusztus és decembert, eh, nagyjából a havi 40 eh, választ jelent ez, meg elég nagy eh, leterhelés jelent ez a bizottságnak. És ez a kommunikáció, ez tulajdonképpen 9%-os növekedést is mutat a korábbi időszakhoz képest. Úgy gondolom, hogy a bizottság nem végzett rosszabb munkát, mint az előző évben végzett. Inkább ez azt tükrözi, hogy mennyire jó a kapcsolattartás az ombudsman és a bizottság között, mert a polgárok jobban tisztában vannak azzal, hogy az európai ombudsman mivel foglalkozhat, nem tévesztik el azt, hogy a tagállami, az, az Európai Uniós, illetve az egyéb hatóságok, ombudsmanok, hát az egyéb hatóságok közül melyiknek mi a feladata. Kevesebb kritika érte az Európai Bizottságot is egyúttal ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy fokozatosan, és többek között hála az ombudsman erőfeszítéseinek és a bizottság munkájának, az adminisztratív hibák, az ügyek rossz kezeléséből eredő hibák aránya csökken és úgy látom, hogy valóban egyfajta kultúraváltást tapasztalunk. Ahogyan is említette, ez valóban egy folyamatban lévő csata, küzdelem, a kabinetek, a főigazgatók nyilván egyetértenek azzal, hogy átgondoljuk a e, két való egyeztetésekkel való e, vita rendezés lehetőségét, ennek javítását. Születtek javaslatok arra, hogy a dossziékat olyan ember nézze át, aki korábban nem foglalkozott ezzel az ügyjel, és így meg lehetne teremteni esetleg az elfogadatlanságot. Erre igyekezni törekedni is fogunk. Sekovics úr megjegyzésével szemben igazándiból jelen pillanatban nincsenek óriási emberi erőforrásaink, Jelen pillanatban a nulla növekedés a célkitűzés, és megpróbáljuk azt teljes mértékben kihasználni, ami rendelkezésünkre áll emberi erőforrások terén. Örömmel látom, hogy Jotova asszony gratulált az ombudsmannak, ahogy mi magunk is gratuláltunk az ombudsmannak. És Dévandorasz úr új mandátumához, és gratulálunk az új stratégiához is, ami ugyancsak nagyon fontos. Ez lesz az ombudsman jövőbeli munkájának a gerince, és így tudjuk biztosítani, hogy az európai polgárok megértsék, hogy milyen munkát is végzünk. Az új stratégia növelni fogja az ombudsman láthatóságát, és hangsúlyozni szeretném azt is, hogy az Európai Bizottság a saját nyilvános egyeztetési eljárásai alapján a közszolgálati ö, eljárások terén maga módján hozzájárult ugyanehhez az élhoz. A pénzügyi szabályozást említhetnénk például, ezen kívül van magatartási kódexünk is, de ettől függetlenül sok munkát kell még elvégeznünk. A 298-as E, cikkkel kapcsolatban elég sok mindent lehetne mondani, ehelyett inkább szeretnék csak köszönetet mondani a kiváló munkáért, amit a Zombudsman és csapata végzett. E, szeretnénk gratulálni, és együtt a reményeimet kifejezni, hogy a parlament, a bizottság és az ombudsman közötti kapcsolatartás tovább fejlődjön. Köszönöm szépen, én is örülök, hogy ezáltal megerősödik az ombudsman hivatalának a szerepe és ezzel a polgárok körében a bizalmat is erősíteni tudjuk az európai intézmények iránt. Úgyhogy köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek és a bizottság képviselőnek. És akkor a 12. napirendi pont következik. A 2012-es évi költségvetés, illetve a tanács által módosított vélemény. Kochmeren eh, asszony sajnos eh, betegség eh, miatt nem tud jelen lenni, úgyhogy a kolléga vette át ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony! ehhez az előző napi rendi ponthoz szeretnék még röviden kapcsolódni és köszönetet mondani a kollégának. Én magam is kiválónak tartom az együttműködést az ombudsmani hivatalal. Itt én azok közé tartozom, akik a polgárok panaszait a közigazgatási igazgatási tevékenység kapcsán pozitívnak tartom. Sokkal rosszabb lenne, hogyha nem érkeznének panaszok. Tehát mi vagyunk a polgárokért, és nem fordítva. Szükség van a párbeszédre, a polgárokra, és fontos, hogy megtudjuk tőlük, hogyha valami nem működik. Én mindenféleképpen pozitívnak értékelem, hogyha párbeszédre kerül sor a polgárokkal. Van, amikor joggal, van, amikor kevésbé, de lényeg az, hogy eh, tudjuk, hogy eh, hol kell eh, tovább fejlesztenünk, javítanunk. Az átláthatóság és az adatvédelem mindig is egy összetett probléma, amiről mindig érdemes szót váltani, és szerintem mi jó úton járunk, a, a tekintetben, hogy mindkét fél szempontjait figyelembe vegyük nyilvánvalóan az adatvédelemnek vannak a bizonyos követelményei, amit szintén nem hagyhatunk figyelmen kívül. A bizottság helyesen mondta, az 1049-es rendelet kapcsán, hogy az Európai Parlament szerepét, illetve véleményét figyelembe kívánja venni és a parlament állásfoglalását várják. Ami a következő pontot illeti, Kochmerin eh, kollégánk eh, állásfoglalás véleménytervezetének megvitatása a 2012-es költségvetéssel kapcsolatosan, miután ő most beteg, engem kért meg, hogy őt helyettesítsem, amit örömmel megteszek. Az árnyék jelentéstevőkkel eh, mi, amikor megbeszélést folytatunk, nem látunk különösebb problémákat, általános konszenzus alakult ki. Ami az ombudsmani hivatal 2012-es költségvetést illeti, itt az költségvetési soron 0,47 os tehát egy elég mérsékelt ütemű növekedést tervez, ez 44.600 euró. Itt szó van a pénzügyi fegyelemről is, ami lényegesen javult az elmúlt évekhez képest. A többéves pénzügyi tervben minden költségvetési sor rendszeres, szisztematikus átvizsgálásáról, felülvizsgálatáról van szó. A legfontosabb projekteket több évre előre kell megtervezni, és ezáltal 16 23 soron komoly megtakarításokat lehet elérni. Ami a következtetéseket illeti, szeretnénk javasolni, a, hogy a Költségvetési Bizottság az Ombudsmani Hivatal költségvetési sorát ebben a formában fogadja el. és nagyon fontos, hogy ez a tervezet a jelenlegi gazdasági helyzetet figyelembe veszi, és az ombudsmani hivatal egy nagyon fontos intézménye az Európai Uniónak, és amikor arról van szó, hogy a polgárok mennyire fogadják el az Európai Uniót, ebből a szempontból mindenféleképpen meg kell, meg kell erősíteni a hivatalt, és megfelelő pénzügyi forrásokkal ellátni. Negyedsorban pedig nagyon örültem az önökkel, illetve az árnyék jelentéstevőkkel való eszmecserének, és várom a további együttműködést. Ennyit Kokmeren asszony jelentéséről. Köszönöm szépen, és adja át köszönetünket Kokmeren asszonynak. Kosta Róza asszony a bizottság részéről kíván-e szólni? Non, je n'ai rien à, à, à dire sur ce point. Merci beaucoup. Köszönöm. E témában nincs mondani valóm. να ενημερώσω ότι για τις τροπολογίες... Ami a módosító indítványok benyújtásának határidejét illeti, június 23-a, ami pedig Jotova asszony jelentését illeti, ott június 24-e, délután 1 óra a határidő. έχουμε μια μικρή αναστάτωση ε, μετακίνηση θεμάτων. Επειδή η κυρία Ματσόνη θα ήθελε να είναι... Ματσόνη Ασόνη... a 14-es napirendi pont vitáján jelen szeretne lenni, úgyhogy most kicsikét átrendezzük megint a sorainkat, és a 15-ös napirendi pont következik. Itt Salvador López Florencio spanyol állampolgár petíciójáról van szó. A Merkel Sevilla által a halkereskedelemben gyakorolt monopól helyzettel kapcsolatos a petíció. A petíció benyújtója, aki egy úr, kapja először meg a szót. Köszönöm szépen, napot kívánok mindenkinek! Nos, olyan problémákról szeretnénk beszélni, amelyek az elmúlt 25 évet jellemzik. Halat adunk, veszünk Sevilla fő piacán, kismeti piacán, a Városháza és annak egyik szerve arra kötelez bennünket, hogy bizonyos feltételeket elfogadjunk, és hogyha ezt nem teszük meg, akkor az engedélyünket elveszítjük. 3,6%-ot leharapnak azért a forgalomból, és ők intézik a szállítást is, a számlázást is. Ez Spanyolországban nem egyedülálló rendszer, egész Európában pontosabban nem csak Spanyolországban furcsa ez a helyzet, hanem európai szinten is furcsa sem a hús, sem az élelmiszer kereskedőkre nem vonatkozik ilyen rendszer, kizárólag a halászokat érinti, így nem tudjuk a saját termékeinket önállóan elszállítani, nem állíthatunk ki számlákat. Ez a spanyol és a közösségi szabályzást sérti, egyetlen személy kezében központosul az összes információ, ami rendkívül érzékeny ügy. Nem, nincs módunk például megoldani a késedelmes kifizetéseket, és így tovább. 0,10%-os jutalékot kell fizetnünk és a Mercastellia munkavállalóit nem válthatjuk le más szolgáltatóval, sőt, még csak barátságosaknak sem kell lenniük ezeknek az embereknek a, do- a, a, az ügyfeleinkkel szemben, tehát kiszolgáltatottak vagyunk. A spanyol ombudsman évekkel ezelőtt kimondott egy véleményt a Merkel kapcsolatban, nevezetesen, hogy ez sérti az érdekeinket, és a fogyasztók számára is hátrányos az a helyzet. A Merkel és a Városháza sértik tehát szabadságainkat, és a beavatkozások diszkriminatív jellegű. Az ombudsman véleményét azonban egyedülre nem követte semmiféle intézkedés. Ez az utolsó diktát, diktatúra Európában. Hiszen nyomást gyakorolnak ránk, és nem tudjuk a saját üzletünket intézni. És ennek kihatásai vannak a fogyasztókra is, hiszen a Városháza által érvényesített plusz kiadásokat a végsősorban az ügyfeleknek kell megfizetni, és ez a foglalkoztatást is befolyásolja, nem tudunk értéket teremteni. A Városháza tehát négy különböző alapjogot sért. Nem egyeztethető ez össze a 49-es cikkel, a Lisszaboni szerződésre hivatkozva sem, amely a vállalkozás szabadságát garantálja. Hagyjak egy példát. Képzeljék el azt, hogy szeretnek egy éttermet nyitni bármely európai eh, bevásárló eh, városrészben, és a városháza eh, dönt arról, hogy, hogy ki lehet önöknél pincér, és értékesítéskor nem számlázhat ön, hanem, hanem 48 órán belül egy városházai ember intézi a számlázást. Nos, hogyha a többi étteremnek ugyanezen a környéken nem kell ezzel vergődnie, akkor önkéntelen lesz megemelni az élelem, az étel árát, hiszen jelentős költségei lesznek. így tulajdonképpen úgy fogja érezni magát, mintha egy diktatúra bábúja lenne, és nem foglalkoztathatja a saját maga által megválasztott embereket. Ez diszkrimináció, mert a többi piaci részvevőnek nem kell ezeket a szabályokat betartania. És képzeljük csak el, hogy, hogy fogná magát a szakács, akit az a városház alkalmaz, és átmenne egy versenytárshoz összes receptjével mm. együtt. Úgy gondolom, hogy ezt a diktatúrát, ezt a szígyent meg kell szüntetni. Sevilla két millió lakosát érinti ez az ügy nagyon, is köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni ahhoz, amit hontársam elmondott. Nem azért vagyunk itt ma, <coughs> hogy azt mondjuk, hogy a szabályokat meg kellene szüntetni, szó sincs erről. Azért vagyunk itt, hogy kérjük önöket, Szevilla polgárai, Szevilla fogyasztói érdekének figyelmevételével. Ők drágában tudják megvenni a halat, mert a Lisszaboni szerződés által meghatározott alapjogot nem tartják be Szevillában. Világosra szeretném tenni, hogy a diszponi szerződést nem tartják a személyában, hogyha az ember halat ad el, akkor nem birtokolja ugyanazt a kereskedelmi szabadságot, mint eh, eh, Spanyolország összes többi városa, és mint Európa összes többi városa. A Mercosuri eh, esetében tehát egészen más a helyzet, mint Európa bármely más a kereskedelmi szerzet esetében. Szeretnénk olyasmire felhívni tehát a figyelmüket, ami alapjogokat sért. Van jogalkotási hierarchia, természetesen vannak eh, alapszerződések, eh, van eh, spanyol alkotmány, ezeknek kell elsősorban irányadónak lenniük. Hogyha a 21. században ilyen gonosz rendszer létezhet, annak bizony megfizetjük az árát, hiszen nem tudunk embereket foglalkoztatni, munkahelyet teremteni, óriási botrány ez. Fueron traídas a colación una sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia ratificada luego por la Audiencia Nacional. Para... Azon buszman döntést hozott arról, hogy ezt a rendszert megszüntessük, megszüntessék, de ezt senki nem tartotta be. Ezt e, nemzeti szinten is jóvá hagyta a vonatkozó bíróság. Ennek ellenére e, a szerviai rendszer továbbra is működik, és továbbra is kárt tesz. Nem tartották be a spanyol nemzeti szintű bírósági döntést sem. Tehát nem mondhatják nekünk azt, hogy belső nemzeti szabályokról beszélünk, nem, olyan emberekről beszélünk, akik a 21. században e, elszenvedik azt, hogy nincs joguk azt alkalmazni e, a munkára, akit szeretnének. Köszönöm szépen. Rafael Minguez a Merkez Sevilla elnöke szintén szót kér. Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretném azzal kezdeni, hogy köszönetet mondok a képviselő úrnak, aki lehetővé tette nekünk, hogy a véleményünket elmondjuk ebben az ügyben. Szeretnék ezt mondani az elnöknek is, hogy felszólalhatunk a bizottság előtt. Nos, Ez az ügy a Lisszaboni szerződés 49. pontjával függ össze, a cégalapítás, társaságalapítás szabadságával. A Mercosurja nem sérti meg ezt a szabadságot. A nagykereskedők administratív koncesziót élveznek, mégpedig 2021-ig a Mercosur esetében. Úgyhogy amikor a nagy kereskedők aláírták a szerződést, akkor tisztában voltak azzal, hogy melyek a feltételek, és ezeket önként elfogadták. Nos, a nagy kereskedők azt mondták, hogy a fogyasztók jogai sérülnek. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy a közélemény azt szeretné, hogy a fogyasztók védettséget élvezzenek. Mi az összes spanyol törvénybe tartjuk. És ennek megfelelően mi közszolgáltatást végzünk lehetővé teszik a szabad verset és a szabad piaci működést. Ezt az is mutatja, hogy a hal értékesítés esetén nagyobb verseny van, mint bármely más piacon, e, és itt valóban a kereslet kínálat törvényei érvényesülnek. A fogyasztók alacsonyabb árakat fizetnek ennek köszönhetően, és a kereskedők úgy határozzák meg az áraikat, ahogy akarják, ebben csak a kereslet és a kínálat szabályai döntenek. A Mercosevilla valóban egy bizonyos százalékot kap ezért a szolgáltatás cserében, úgyhogy van itt egy paradoxon, hogyha terméket nem, asztják, nem adják el, akkor a Mercosevilla nem kap ebből a jutalékot. Továbbá pénzügyi átláthatóság is biztosított. A legnagyobb veszély, ugyanis amivel szembe kell néznünk, az a pénzügyi csalás lehetősége. Nagy a verseny, és nagyon sok cég megbukott, kevesebb vállalkozó van ezért ezen a piacon. Az egyik szolgáltatás, amit nyújtunk éppen az, hogy megteremtjük ezt a fajta átláthatóságot. A Merkel Sevilla egy közszolgáltató cég, és nemrég egy kampányt indítottak szeretnénk azt kérni önöktől, a fogyasztók ellátása és a szolgáltatások minősége kapcsán, hogy, hogy legyen továbbra is lehetséges a minőség biztosítása a fogyasztók felé. Ennek megfelelően ugye vizsgáljuk a termékek biztonságát, az élelmezés biztonságot, és nem szeretnénk azt sem, hogyha védett fajokat értékesítenek a halpiacon, és így tovább. Szeretnénk a csalást Eh, az adócsalást, a pénzügyi csalást megelőzni. Ennek érdekében vizsgálatokat folytatunk. Tehát valójában a fogyasztók érdekeit védjük. Ha ezt nem végeznék, akkor egy olyan piac eh, maradna, amelyről kiszorulnának sokan, kisebb vállalkozók eh, szűnnének meg, és csak a nagy szereplők irányítanák a piacot, nem lenne pénzügyi áttekinthetőség, gyöngébb lenne a nyomathatóság, és az állat és növényegészségügyi ellenőrzés is gyöngébb lenne. A kereskedőknek az az érdeke, hogy hamis információt biztosítsanak az önök bizottsága számára. Ez látható világosan, hiszen a mi városunkban E, a médiumokban indítanak e, kampányt ellenünk, azonban a hivatkozott ombudsmani vizsgálat egészen más következtetéseket is tartalmaz. Én arra bátorítom önöket, hogy olvassák el ezt a jelentést. Ez egy nem kötelező hatályú e, határozat az ombudsmantól, amely javaslatokat tartalmaz. Ha a szabályozást megszüntetnénk, akkor az egész piac egyetlen monopóliumá válna. A szevélyei fogyasztók tehát eh, azt igénylik, hogy a jelenlegi rendszer maradjon fenn. Ha elfogadnánk a nagykereskedők javaslatát, ez drámai módon megváltozna. Köszönöm szépen, örülök, hogy a saját álláspontunkat kifejthettük. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan a petíciót benyújtó fél megemlítette, a petíció a nagykereskedőkkel szemben, amelyek a Sevillára által gyakorolt monopolhelyzetet helyzetet említi és panaszolja kényszerítve arra a piaci résztvevőket, hogy bizonyos szolgáltatásokat vegyenek igénybe a Mercosur jára ellen, amely a véleménye szerint ellentétesek az EU gyakorlatával, illetve a versenyjogi rendelkezéseivel. A bizottság ezt a benyújtott panaszt megvizsgálva arra a következtetése jutott, hogy nincs abban a helyzetben, hogy megítélje, hogy ebben az ügyben eljárjon, tekintettel arra, hogy a versenyjogi szabályozás vonatkozó részei nem tartoznak hatáskörébe. A bizonyos juttatások ellenében felkínált szolgáltatások, amelyeket a nagy kereskedők kötelesek igénybe venni, adott esetben megtestesíthetik az Európai Unió működésére vonatkozó szerződés 49. cikkét, és elképzelhető, hogy az ilyen szállítási, számlázási, illetve vizsgálati szolgáltatások ütköznek ebbe, mert akadályozzák a nagykereskedőknek a szabad vállalkozásra vonatkozó alapvető jogainak érvényesítését. A felkínált szolgáltatásokra kivetett díjak mértéke adott esetben megakadályozhatja a nagykereskedőket a feladatok gyakorlásában, illetve annak gazdaságos végrehajtásában, ezzel csorbítva a szabad verseny lehetőségét. Tehát ö, ilyen értelemben elképzelhető, hogy a bizonyos előírásszerűen nyújtott szolgáltatásoknak a versenyt torzító hatásai lehetnek. Ha megállapítható ebben az értelemben, hogy a közérdeket sértő, a verseny szabadságát csorbító cselekményekről van szó, akkor elképzelhető, hogy a hal nagykereskedelemre vonatkozólag megvalósul ez a jogsértés, és meg kell vizsgálni, hogy a vonatkozó szabályok arányossága, illetve a teljesített szolgáltatások, illetve az értők kért ellenérték összhangja fennáll-e, és ezeket a kérdéseket kell felvetnünk adott esetben levélben fordulva a spanyol hatóságokhoz. Úgy gondolja tehát a bizottság, hogy ebben az esetben ilyen értelmű fellépésünk elképzelhető, és a petícionálónak a kérésére ilyen értelemben lehet reagálni. Köszönöm, elnök asszony. Támogatni szeretném azt, amit a nagykereskedők elmondtak. Tekintettel arra, hogy Ismerem azokat a problémákat, amelyeket felvetettek, és közreműködtem a problémának a bizottság előtt történt vázolásában. A véleményeket egybevetve azt kellett megalapítanom, hogy a helyhatóság által hangoztatott érvek helytelenek, illetve csorbítják a szabad vállalkozáshoz fűződő jogokat. A szabályozási keretből levezethető jogok gyakorlásának lehetőségét csorbítja ez a gyakorlat, és az összeférhetőség is felvet különös problémákat az EUMS 49. cikkével. Ezért szeretném buzdítani a bizottságot, hogy folytassa le a vonatkozó vizsgálatot, és erősítse meg azt, amit a spanyol bíróságok megállapítottak. Tehát az Európai Parlament tagjaként én is úgy érzem, hogy ezt a petíciót nyitva kell tartanunk, és a diszkrimináció ellenességet, illetve a fogyasztói érdekek védelmét szolgáló érdek fűződik ennek további vizsgálatához. Tehát az a javaslatom, hogy tartsuk nyitva ezt a kérdést, mert miként leszögeztük, nem világos, hogy ezeket az intézkedéseket miért lehet érvényesíteni egy adott ágazaton belül, máshol pedig nem. Nos, ennek feltárása a bizottságra vár. Meghallgattam azt, amit mások előadtak ezzel kapcsolatban, és az a véleményem, hogy a helyzet nem egészen világos, és folytatni kell a vizsgálatot. Köszönöm. Köszönöm, Himenes asszony. Köszönöm, elnök asszony. Világos, hogy nyitva kell tartanunk ezt a kérdést, miután az általános eljáráshoz kell folyamodnunk. A bizottság világosá tette, hogy hogy minden világos, és az ügy a nemzeti hatáskörbe tartozik. Tehát a spanyol hatóságoknak kell eljárniuk. Meglátjuk, hogy ez összhangban van-e az EUMS 49. cikkével, vagy sem. Ha ezt meg tudjuk állapítani, és látjuk azt, hogy a spanyol hatóságok milyen következtetésre jutnak, tovább léphetünk a petíció kezelésében. Parlamenti képviselőként és a világpolgárként is egyet kell értenem az itt leszögezett véleményekkel. Tekintve, hogy van egy olyan rendszerünk, ahol termékekről van szó, ahol ellenőrzést kell gyakorolni, és ez alapjában eh, helyeselhető dolog, hiszen láttuk, hogy mi történt, amikor eh, nem volt eh, felügyelet az élelmiszerekkel kapcsolatban, az E. coli kapcsolatos fertőzések például a piacot erősen borították. A biztonság, az átláthatóság rendkívül fontos, és ilyenkor hatósági közbelépés szükséges amennyiben nem áll ez fenn, akkor komoly problémák támadhatnak, mint láttuk. Tehát ébernek kell lennünk, gondoskodnunk kell a nyilvánosság felügyeletéről, a pénzügyi áttekinthetőségről, és úgy gondolom, hogy ez segíti a kis termelőket, valamint a fogyasztókat is mivel Spanyolországban e, ilyen köztestületek működnek, amelyeknek védelniük kell ezeket az elveket, e, e, folytatni kell ezt a vitát. A vizsgálat nyilvános jellege nem vitatható. Úgy gondolom, hogy a nyilvános felügyelet biztosítja, hogy a halpiac az esélyegyenlőség alapján működő versenyt szolgálja azok a feltevések, amelyeket a petícionálók felvetettek, ellentmondóak. A szeviai halárulás sokkal kompetitívebb, mint sok egyéb piacon észleltük. Úgy gondolom, hogy itt kisebb volumenekről van szó, de olcsóbb a termék. Meg kell néznünk, mi történik, várjuk ki a fejleményeket, és mindenképpen igyekezünk gondoskodni mind a termelők, mind pedig a fogyasztók érdekeinek védelméről. Ha tehát képviselőként lépünk fel, akkor gondoskodnunk kell a pénzügyi átláthatóságról, és józan mérlegelés alapján kell eljárnunk. Ha van ez a szabad piacunk, és ezen nincs nyilvános felügyelete, akkor alakulhat ki a monopólium. Tehát ezt mérlegeljük a továbbiakban, és mielőtt határozatot hoznánk, de úgy gondolom, hogy ha az Európai Bizottság a spanyol hatóságokra gondol, fordul, és kivárjuk azok állásfoglalását, akkor tovább léphetünk. És amennyiben a cég amennyiben további petíció születne, akkor meglátjuk, mi történik ezzel, és ennek fényében tudunk eljárni. Köszönöm szépen. Turgeiz úrnak adom meg először a szót, utána Himlesz asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni honfitársaimat, üdvözölni a Mercosevilléját is, valamint az Európai Parlament érintett szolgálatait. Én Bilbaóban számos évet töltöttem el, tehát más piacokat is ismerek, ott a tanácsnál dolgoztam, és tapasztaltam bizonyos problémákat a Bilbaói piacon is. Számos panasz adódott ebből, és sok minden, amit itt hallottunk, a nagykereskedők részéről tulajdonképpen példanélkül áll, ilyeneket nem észleltünk a piacon más felé. Tehát emiatt el lehet mondani, hogyha belegondolunk abba, hogy az Európai Bizottság milyen szerepet játszik, illetve milyen megállapodás, megállapításokra jutott, az teljesen világos volt számunkra. tekintve, hogy további információra kell várnunk, mert eh, a bizottság kimondta, hogy az EUMS 49. cikkével való összefüggéseiben vizsgálandó az eset, eh, de azért a eh, szabály a szabály, és további információt kell bekérnünk. Amikor ilyen kételyek merülnek föl, akkor természetesen meg kell várnunk a spanyol hatóságok válaszát a feltehendő kérdésekre. Ekkor lesz lehetőségünk arra, hogy visszatérjünk a kérdésre, és megvitassuk az ügyet a jövőben akár az adott petíció vizsgálatán belül, akár egy másik petíció keretében lehet, hogy a másik fél ellenpetícióval kíván élni. Tehát nem akarok ehhez további gondolatokat hozzáfűzni, tartsuk nyitva a kérdést további információkra várva. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Még Jimenez asszony röviden. Egészen rövid leszek tekintve, hogy ezekre a felügyeleti cselekményekre szükség van, és a pénzügyi átláthatóság ilyen jó, akkor miért csak a halnagy kereskedőkre vonatkoztatjuk. Ez egy kicsit zavarba ejtő. Én azt hiszem, hogy emiatt kell folytatnunk vizsgálatainkat, és eh, ki kell várnunk, hogy mi is történik végül. Eh, egy pillanat, egyetlen egy percben foglalja össze, kérem. Először is köszönöm a figyelmet hogy összefoglalva a kérdést hagy mondjam el, hogy Mayer úrral értek egyet. Nem a Sevilla, hanem az egész világ vonatkozásában teljesen zavarba ejt az, hogy egy adott területen olyan ö, dolgok ö, alanyaivá válunk, amelyeket sehol a vásárlók a világon nem alkalmaznak. A pénzügyi átláthatóság, a lekövethetőség, ö, az egészségügyi ellenőrzések, én azt hiszem kiválóan működnek. Azonban valami mégsem stimmel a világban, miután Szevijában mindezek az ellenőrzések, ha a lekövethetőségüket vizsgáljuk, stb., akkor ezek csak ellenünk szem, ö, érvényesülnek. Akár ö, gyümölcsről, akár ö, zöldségről, akár húsról van szó, ö, minden spanyol piacon ö, ö, más a helyzet, szabadság van, és nem kényszerülnek ilyenekre. Köszönöm szépen. Egyértelmű tehát, hogy ezt az esetet nyitva hagyjuk, további információkat várunk a bizottságtól, és utána visszatérünk majd erre a témára. Köszönöm a részvételüket. A Következő napirendi pontunk Beitman úr, brit állampolgár petíciója az Egyesült Királyságbeli sörözők Béleti szerződéseiben rögzített tisztességtelen és visszaélésszerű feltételeiről. Miután a petíció benyújtója nincs itt, Pelleira úr kap szót, hogy bemutassa az esetet. Köszönöm szépen. A petíció első részében a petíciót benyújtó személy panaszkodik, hogy a kocsmákat üzemeltető, sörözőket üzemeltető cégek monopól feltételeket érvényesítenek a bérlőkkel szemben és jogi segítséget kért az európai intézményektől, hogy az ügyeket bíróság elé vihesse. Ami a petíció első részét illeti, jó lehet nem teljesen világos, hogy a petíció közvetlenül a versenyjogra vonatkozik-e. A bizottság minden esetben kivizsgálja az ilyen ügyeket, ilyen szempontból is. A bizottság szeretné megjegyezni, hogy az Egyesült Királyság sörözői piacai eh, kompetitívnek tekinthetők, úgy, hogy a piac mintegy 45%-át eh, szabad típusú eh, kikötésektől mentes üzemeltetők ellenőrzik, míg az 55%-ot 8 söröző tulajdonos társaság irányítja. Ráadásul olyan söröző tulajdonos társaság is van, amelynek piaci részesedése meghaladja az 5%-ot, de csak kettő. Tehát nyolc jelentős piaci befolyással rendelkező cég működik. A bizottság felkereste az Office of Fair Tradinget, az Egyesült Királyság versenyhivatalát is, és a bizottság megalapíthatta, hogy az Office of Fair Trading nemrégiben vizsgálatot folytatott a sörkikötésekre vonatkozó megállapodások hatásaival kapcsolatban, és nem találta semmilyen nyomát a verseny problémáknak. Ami a petíció második részét illeti, a bizottság a petíciót benyújtó személyt a jogi társaság web oldalára irányítja, fölhívva a figyelmét arra, hogy ennek a jogásztársaságnak a honlapján feltalálhatók olyan ügyvédek, akik eljáratnak. Köszönöm. Köszönöm szépen a magyarázatot. pragmatikus javaslatokat tett a szöveggel kapcsolatosan, és különösen örülök személy szerint, hogy a petíció benyújtójának tanácssal szolgált a jogi segítséget illetően. Tehát akkor ezt a petíciót lezárjuk, és Mazzoni asszonyra várunk, aki átveszi az elnöki szerepet épp most érkezett, Buongiorno, ringrazio la... Jó napot kívánok! Szeretném megköszönni Paliadori asszonynak, hogy helyettesített. Ahogy említette, a petíciós bizottságot egy környezetvédelmi konferencián képviseltem. Térjünk vissza a 11. napi rendi pontunkra most. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól a tegnap esti koordinátori ülésre vonatkozó tájékoztatás, amelyet gyorsan szeretnék megadni. Az egy-kettő pont az napirenden, napirend rendelkezésükre a petíciók vizsgálata, az Alkan jelentés, a koordinátorok ezzel kapcsolatban arra jutottak, hogy a bizottsággal együtt vizsgálják meg a kérdést, és akkor tudjuk eldönteni, hogy azért lezárható-e, attól függően, hogy a parlament mire, milyen álláspontra jut. A Koszta ügyekkel kapcsolatos ügyben a spanyol hatóságokhoz fordulunk, döntöttek a koordinátorok, és utána megnézhetjük, hogy milyen eljárást követ a spanyol parlament. Hogyha megkapjuk a spanyol hatóságok válaszát, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy megnézzük annak lehetőséget, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsünk az ügyről. Úgy határoztuk, hogy workshop munkát szervezünk ezzel kapcsolatban, annak megvizsgálatára, hogy milyen jogi vonatkozásai vannak a felmerülő problémának Számos petícióval foglalkoztunk a múltban, amelyek indokolják ezen vizsgálatot. Elhatároztuk továbbá, hogy foglalkozunk a tulajdonjogokkal egy olyan meghallgatás során, amelyet együtt szervezünk az Európai Bizottsággal, és ez a LIBE bizottság bevonásával történik majd az emberi jogokkal kapcsolatban, ez pedig október 6-án kerül sorra és ennek folytatásaként, illetve a vita nyomán részletes levélben fordulunk a petíciókat benyújtókkal, informálva őket a tegnapi tárgyalás eredményeiről. Ami Bulgária és Németország ügyét illeti, Bulgária vonatkozásában egy programot köröztünk, Németország számára pedig Berlinbe utazunk a koordinátorok úgy döntöttek, hogy elhalasztják ezt a látogatást egy későbbi időpontra, június ugyanis túl közeli időpont. Már nem tudjuk megszervezni ilyen rövid idő alatt ezt a látogatást. A négyes kérdéssel kapcsolatban a szóbeli kérdésről, amelyet benyújtunk a halászati bizottságnak, a halászati termékek vonatkozásában úgy döntöttünk, hogy kivárjuk ezzel kapcsolatban az APP meghallgatás eredményét ugyanebben a témában, hogy több információval felvértezve tudjunk foglalkozni a kérdéssel. Az ötös cikkel ponttal kapcsolatban a Klein úrtól érkezett kérés a petíciót benyújtótól, akinek a petícióját a bizottság számos alkalommal tárgyalta már. Úgy határoztuk, hogy egy kérdést nyújtunk be a plenárison, és pozitív kérdést is kaptunk ezzel kapcsolatban a bizottságtól, és úgy véljük, hogy ennek alapján be tudjuk nyújtani ezt az anyagot, és a bizottság elkötelezte magát a parlamentnek, hogy megpróbáljuk az ügyeket a biztosokkal folytatott tárgyalás révén felgyorsítani, mert ezeket fontosnak tekintjük. Hosszadalmas Libe bizottsági elnökkel folytatott tárgyalás alapján úgy döntöttünk, hogy saját kezdeményezésű jelentést állítunk össze a polgári jogokról, illetve az állampolgárságról, ahol a LIBE bizottságnak van fő felelőssége, de nem kifogásoltuk azt, hogy a polgári jogok, állampolgársággal kapcsolatos jelentésben bekapcsolódjunk. A raportőr személye is kijelölésre került a e témában és végezetül tegnapról 48 óránk volt, hogy a következő ülés napirendjérben megállapodjunk. Ez nem dőlt el tegnap, miután a dokumentum későn került kiosztásra. Ezért én magam is késleltettem annak kiosztását, de most már köröztük, tehát ennek jóváhagyását kérem a kijelölt határidőre. És Maja úr az egyebek során említette, hogy kövessük le a forgalomirányítók petícióját, amely tegnap fölmerült. A csoportok illetve a frakciók a e, spanyolországi, illetve európai közlekedés biztonsággal kapcsolatos kérdések vizsgálatát kezdeményezte, ahova e, szeretnénk bevonni a e, közlekedési bizottságot is. Most ez lenne a bejelentésem a tegnapi koordinátori ülésről. Ha nincs megjegyzés vagy kifogás, akkor visszatérhetünk napi rendünkre. Ján úr, szó. Elnök asszony, konkrét kifogásom nincsen, ami a napirendet illeti, Buzutil kolléga nevében az 1373-as petícióval kapcsolatosan a, tehát az 1073 2010-es petícióról van szó a spanyol adatvédelmi törvény kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan egy jelentés is készült, és tegnap a koordinátorok körében megállapodtunk, hogy először megvárjuk a spanyol hatóságok válaszát, és utána dönt a szakbizottságunk, hogy hogyan tovább. Tehát még egyszer meg kell várnunk ezt, hogy ne egy ultimátum szülessen. Nem tudunk egyelőre dönteni, ugyanis először is meg kell várnunk ezzel a spanyol törvényel kapcsolatos jelentést. Ez csak egy eljárásbeli ügy. Felvázoltuk az esetet, <clears throat> megállapodtunk abban, hogy a spanyol hatóságoktól mielőbb tájékoztatást kérünk, hogy mi történik a törvényel Spanyolországban, és utána határozzuk meg, hogy hogyan járunk el. Ez nem egy kifogás vagy ellentmondás, csak szerettem volna leszögezni. Elnök, tulajdonképpen amit elmondott, az alátámasztja, amit én is elmondtam, tehát hogy kéréssel fordultunk a spanyol hatóságokhoz. A titkárság pedig feljegyezte a kérését. És akkor folytassuk a 14-es napirendi ponttal 1109-es petíció. Eiler német állampolgár nyújtotta be mégpedig az olasz Amici dei Bambini civil szervezet támogatásáról. Eiler asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim, Simona Eilernek hívnak, és egy éve egy igen megdöbentő hír bukkantam a német médiában. Egy örökbefogadással foglalkozó lobby szervezet támogatásáról. Ez egy nagyon befolyásos lobby Romániából eh, igyekszik eh, örökbefogadásokat elősegíteni. Az Európai Parlamentnél benyújtott eh, petíciók nem hülyen tükrözik a Romániában uralkodó helyzetet. A nemzetközi örökbefogadások helyzete válságban van. 2004 óta eh, gyakorlatilag megfeleződtek az ilyen örökbefogadások. Guatemala, Vietnám, Kambodzsa, Etiópia és számos más ország eh, esetében az örökbefogadások eh, gyakorlatilag leálltak, vagy legalábbis komolyan korlátozásra kerültek. A nemzetközi örökbefogadással kapcsolatos károk teljesen egyértelműek Románia egy esetében. Megfelelő gyermekvédelemről kell gondoskodni, és szabadá tenni az örökbe fogadásokat. Itt már nem csak a gyermekek jogairól van szó, hanem arról is, hogy milyen kereslet nyilvánul meg az örökbe fogadandó gyermekek iránt. Ezek nem ingyenes örökbefogadások, és gyakorlatilag pénzért fogadják örökbe a gyerekeket, vagy árulják a gyermekeket és Günner van korábbi biztos egyik megnyilvánulása szerint az örökbefogadás, a nemzetközi örökbefogadás nem más, mint legalizált gyermekkereskedelem. Én szem, személyesen tapasztaltam, hogy milyen körülmények között élnek az érintett gyermekek. És egyáltalán senki nem keres arra lehetőséget, hogy a családjukhoz hogyan lehet vissza küldeni a, ezeket a gyermekeket. A gyermek otthonok ideje már lejárt, és itt gyakorlatilag csak arról van szó, hogy hogyan tudnak addig túlélni, amíg a családjukhoz vissza nem térhetnek. Az Európai Bizottság ugyanakkor támogatja az Amici dei Bambini szervezetet. Ez a szervezet tulajdonképpen az örökbefogadó szülőket képviselő szervezetként tünteti fel magát. Az Európai Bizottságot tehát egy ügynökség támogatja több millió euróval, finanszírozza a projektjeiket. És állítólag ezek a projektek közérdeket szolgálnak a gyermekek jólétét, gyermekek védelmét szolgálja. Ugyanakkor, mint ahogy elmondtam, az ilyen projekteket az ügynökségek finanszírozzák. És különösen figyelemre méltó, hogy annak ellenére, hogy az örökbefogadások száma megfeleződött világszerte, az Ambicsidei Bambini esetében az örökbefogadások száma ugyanakkor emelkedik. És az interneten is megtalálható, hogy az Ambicsidei Bambini egyáltalán nem a gyermekek érdekeit védi vagy szolgálja és én javasolom, hogy maximum két évre szorítsuk azt az időszakot, amíg a gyermekek gondozását ellátják. Az Ambicsi Dei Bambini tevékenysége egyre bővül. Az EU bizottság magyarázata szerint az ilyen projektek nem vonatkoznak közvetlenül a nemzetközi örökbefogadásra, hanem a gyermekek gondozására. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy ezzel nem nyúlunk-e valamilyen még kasba. A bizottság az én petícióm kapcsán fontos, hogy figyelembe vegye, hogy az örökbefogadás gyakorlatilag nemzeti hatások, hatáskör. Ugyanakkor, ha ez nem európai kompetencia, akkor mennyiben kíséri figyelemmel a bizottság a romániai helyzetet. A bizottság ezen kívül megjegyezte, hogy Romániának különleges státusza van az EU-ban. Az egyetlen egy olyan tag, amely gyakorlatilag tiltja a nemzetközi örökbefogadást. A külföldiek számára gyakorlatilag nem lehet Ausztriából, Belgiumból, Olaszországból, Franciaországból, vagy Hollandiából, vagy Németországból örökbe fogadni. Románia éppen ezért nem foglal el különleges helyzetet. A korábbi régi tagállamokhoz hasonlóan Románia sem engedélyez a gyermekek exportját. És összefoglalóan még egyszer megismételném a petíciómat ha a bizottság támogatni akarja az örökbefogadással foglalkozó szervezeteket, és ezzel az örökbefogadási ipart tovább ösztönözni, nem kéne inkább ezzel a tag, ehelyett inkább a tagállamokat abban támogatni, hogy olyan struktúrákat építsenek ki, hogy az érintett gyermekek a saját országukban, a saját kultúrájukban, a saját családjuk körében élvezenek támogatásokat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 Köszönöm szépen. Én Brüsszelben képviselem az Amici Dei Bambini szervezetet, és a szervezetünk elnöke nevében kívánok most szólni, és pontosítani szeretném, hogy az Amici Dei Bambini egy akreditált örökbefogadással foglalkozó szervezet, civil szervezet, amelynek tevékenységét az olasz hatóság bankok engedélyezték. Itt különböző együttműködési projekteken dolgozunk a gyermekek védelme érdekében. Különböző területeken tevékenykedünk, például a prevenció, a gyermekek elhagyásával foglalkozunk, illetve nemzetközi együttműködéssel. Két héttel ezelőtt A parlament megvitatott egy projektet, romániai partnerek is részt vettek, vagy részt vesznek ebben a projektben. Egy olyan rendszer épült ki Európában, amely a román gyermekeken hivatott segíteni. Az Amici dei Bambini önkéntes örökbefogadó családokat képviselő szervezet. Ők nem kapnak semmiféle térítést a tevékenységükért. És a tevékenységünkkel kapcsolatos semmi rejtegetni valónk nincsen. Lehet, hogy egyet értenek, vagy nem értenek egyet a tevékenységükkel, vagy a nemzetközi örökbefogadással, ugyanakkor ez nem gátol minket meg abban, hogy civil szervezetként más tevékenységet is folytatunk, amelyhez a bizottságtól támogatást kapunk, és aminek semmi köze a nemzetközi örökbefogadásokhoz. Prevencióval foglalkozunk, és gondozással. És mi hiszünk a gyermekek jogaiban. Marco Graffini elnökünk nevében be kell jelentenem, hogy Oroszországban a petíció benyújtóit rágalomérte és bíróságon kellett megvédelni jó hírnevüket. Én más most nem kívánok hozzátenni, hozzáfűzni. Úgy gondoljuk, hogy ez a támadás rágalom egy olyan szervezettel szemben, ami 25 éve védi a gyermekek jogait Olaszországban másút, és másút Romániában is ahol különböző partnerekkel működünk együtt, és helyi hatóságokkal is vannak kapcsolataink Romániában. lehet, hogy nem értenek egyet, de azt hiszem, hogy joggal állíthatjuk, hogy lehetővé kell tenni a nemzetközi örökbefogadást, és semmiféle kapcsolat nincs e között a petíció, illetve az általunk kapott támogatások között. Elnök asszony, köszönöm szépen. A bizottság nevében Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a petíció arra vonatkozik, hogy az Unió társfinanszírozást biztosít az Amici Dei Bambini számára. A be, petíció benyújtója azt kéri a bizottságtól, hogy tisztázzuk az EU-s források célját, felhasználási módját. Ez a szervezet valóban kapott társfinanszírozást a Barriers Union program keretében 2001 és 2009 között az Europe Aid, a FAR, a CARDS, a szociális befogadási programok és más hasonló programok keretében. Ezek különböző projekteket finanszíroztak. Az EU támogatás kérelmezőjeként a szervezet civil szervezetként pályázott, amely teljesítette az összes kírási feltételt, illetve jogosultsági feltételt, mind pénzügyi kapacitása tekintetében a projekt lebonyolítására, mind pedig, mint jogi szervezet. A bizottság tisztában van vele, hogy a szervezet, akreditált szervezet a hágai egyezmény értelmében, a 2000, az 1993-as egyezmény értelmében, ami a, az örökbefogadásra vonatkozik. Ennek minden tagállam aláírója, maga az EU nem. A tagállamok ennek értelmében szervezeteket akreditálhatnak, amelyek közvetítéssel foglalkoznak, illetve más országokkal hivatottak kapcsolatot tartani. A bizottság megalapítása szerint semmi nem zárja ki, hogy egy civil szervezet többféle tevékenységet ellásson. Mint ahogy említettem, ez a szervezet megfelelt a különböző EU-s programok jogosultsági feltételeinek, kritériumainak. A támogatásban részesülő projektek a gyermekvédelemmel kapcsolatosak. Így például voltak projektek az albániai gyermekkereskedelem megakadályozására, az illegális örökbefogadással voltak kapcsolatosak, illetve az intézményes gondozást követő segítségnyújtással voltak kapcsolatosak gyermekek és fiatalok szociális befogadásával, legjobb gyakorlatok kicserélésével, gyámsági gondozással, valamint családi és közösségi gyermekgondozással. Amikor ezeket a projekteket kiválasztottuk, a bizottság ellenőrizte a jogosultsági kritériumokat, és megvizsgálta az odaítélési kritériumokat is az említett programok keretében. Kiértékeltük a projektek tartalmát, és megállapítottuk, hogy ezek megfelelnek az egyes programok célkitűzéseinek. A bizottság nem gondolja, hogy a bizottság által társfinanszírozott projektek ellentétesek lennének az említett hágai egyezménynek, vagy bármilyen egyéb nemzetközi egyezménynek, hiszen céljuk a szociális gondozás és támogatás elősegítése családon belül, a gyámsági gondozás elősegítése, illetve az örökbefogadás elősegítése, és ezeket minden nemzetközi egyezmény lehetővé teszi. Ugyanakkor semmiféle jelzést nem kapott a bizottság arra vonatkozóan, hogy az EU-s finanszírozás nem felelt volna meg a támogatási szerződés feltételeinek a pénzügyi rendelet értelmében, tehát e tekintetben a bizottság nem lát semmiféle okot, hogy lépjünk a petíció kapcsán. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szanuka asszony kért szót. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon speciális eset, ugyanis általában a bizottság válasza az arányosságra vonatkozik. És a bizottság azt állítja, hogy ez kizárólagos nemzeti hatáskör, tehát ebbe mi nem avatkozhatunk bele. Állandóan ezt halljuk. nyilván a jogalkotás teljes nemzeti hatáskör. Az én kérdésem a bizottság képviselőjéhez a következő. Hogy a jogszabály módosítással kapcsolatos lépések nem tekinthetők-e az arányosság elvének megsértéseként? itt EU pénzekből kapott támogatást egy civil szervezet végezetül, nem értem, és pontosan szeretnék erre választ kapni, hogy ezek a tevékenységek, ezeket a tevékenységeket Románia vonatkozásában konkrétan milyen alapokból, milyen programok keretében, milyen tevékenységek kapcsán finanszírozták. Tehát mi van a háttérben, vagy van-e ellentmondás Posztináró úr? Először is szeretném megemlíteni, hogy ez a német állampolgár által benyújtott petíció nem olyasmit érint, ami teljesen nyilvánvaló. Arányosság, az arányosság elvéről van szó, amit az Európai Bizottság ismételten korábbi válaszában hivatkozott. A második, a mai válasz a bizottságnak megerősíti azt a kételjünket, azon aggályunkat, hogy itt kettős mércével mérünk. Egyrészt azt mondja, hogy arányosságról, az arányosság elvéről, illetve a szubszidiaritás elvéről van szó, másrészt viszont az EU egy olyan civil szervezetet támogat, amelynek a szerepe aláássa a szubszidiaritás elvét, és ez elfogadhatatlan. És még egyszer megismételnék valami olyasmit, amit pártosnak tekintett múlt alkalommal három koordinátor, az előző EPP koordinátor, én, illetve az ALDE koordinátora. Az Európai Bizottság a mi levelünkre meglehetősen homályos választ adott. Ha megnézzük ennek az ügynek a lényegét, itt egy olyan civil szervezetről van szó, amelynek hármas szerepe van, és meglehetősen ellentmondásosak. Először is a gyermekek jogait képviselik. Ezt üdvözölnünk kell. Másodszorban az új nemzeti és európai jogszabályok megvalósításán is dolgoznak, ami a nemzetközi örökbefogadást illeti, harmadsorban pedig konkrét örökbefogadással is foglalkoznak. Képzeljük el, hogy egy bank egyidejűleg kereskedelmi bankként működik, hitelminősítőként és szabályozóként. Ez teljesen elfogadhatatlan. Hogyan lehet érdekeket képviselni, és ez egyáltalán nem egyértelmű az, az Amicidei Bambini esetében. Tekintettel erre a hármas szerepkörre, a bizottság most teljes komolysággal azt állítja, hogy ez így rendben van, és ezt így el lehet fogadni. Én nem tudom elfogadni, hogy az EU adófizetők pénzét ilyen ügyekre fordítjuk. A másik kérdésem pedig, hogy mennyi pénzt kaptak nemzetközi örökbefogadásra, mennyi pénzt a gyermekek életkörülményeinek javítására az egyes tagállamokban és mely tagállamokban, és hány gyermek örökbefogadására került sor például Romániából, vagy Bulgáriából, vagy más országokból. Ha megnézzük, hogy egy országra mennyi költségvetési forrást fordítottunk, és hogy abból az országból hány gyermek örökbefogadására került sor, a kettőnek valamilyen arányban kell lennie, és ezt a bizottságnak pontosan tudnia kell. Mert egyébként ez egy olyan helyzet, amit a bizottság szabadon megenged. És végezetül még egy megjegyzést van egy eléggé fogas ügy. A be, petíció benyújtója elfáradt a szakbizottságunkhoz, előadja a petícióját, Ugyanakkor viszont a másik felet is meghívtuk, aki váddal illeti a petíció benyújtóját, ami elfogadhatatlan. A petíció benyújtóit nem illetheti vád, sem civil szervezet, sem más hatóság részéről. Ez megengedhetetlen, és a jövőben erre nem adhatunk lehetőséget. Én kérem a bizottságot, hogy ezt a pártos álláspont, ezzel a pártos állásponttal hagyjon fel, és azzal is hagyjon fel, hogy nem válaszol konkrét felvetésekre. Van-e összeférhetetlenség, vagy nincs? Ha van, akkor ezt jogi és pénzügyi értelemben tisztázni kell, hiszen ez az egész folyamatra kihatással van. És most mindjárt be is fejezem, elnök asszony már. Szeretnék a minden kollégát emlékeztetni arra, hogy az Ambicsidejban BIN és más civil szervezet aktív szerepet vállal és játszik lobby tevékenységekben az Európai Parlamentben, illetve Romániában és más tagállamban ugyanilyen ügyekben. És az Európai Parlament új szabályra, tekintettel én felszólítok Felszólítok minden ilyen civil szervezetet ezen tevékenység felhagyására. Az új etikai normák, a tisztesség és a moralitás elve alapján. Eh, Hogyha más nem szeretne megszólalni, akkor megkérdezem a petíciózó felett, hogy szeretne válaszolni. De bocsánat, először az Európai Bizottságot kérdezném meg, szeretnénk, hogyha ők válaszolnának. Sí, allora do prima lei la parola. Thank you, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a képviselők kérdéseit. Természetesen mi is szívesen eh, biztosítunk további részletes információkat a különböző projektekről. Most összességében tudok mondani néhány dolgot, de írásban meg tudjuk adni az összes eh, részletadatot, ha ez segít. De néhány példa. Ön konkrétan olyan projektekre kérdezett rá, amelyek ugyancsak Romániát érintették, a projektek helyét, Például 2009-ben volt egy projekt, egy progress program, az Európai Unió 458 ezer eurót biztosított. Ez a projekt elsősorban a szociális szolgáltatásokat nyújtott szervezési, képzési és szociális támogatói programot. Van ennek kutatási vonatkozása is, és csereprogramokat is szerveztek a vonatkozó érintettek számára. és lehetővé tették, hogy a projektnek az eredményeit egymáshoz kicseréljék, terjesszék. Ez a 2008-as eh, alapjogi program keretein belül megy, tehát a DJ Justice irányításával. A gyám szülők vonatkozó program 403 ezer eurót jelentett, ez teljes mértékben lefedi Romániát, Bulgáriát, Lengyelországot és Belgiumot, amelynek az a célja, hogy a civil társadalom szervezeteit képesé tegye e, e, arra, 3-400 NGO-ról van szó, hogy támogassák a e, gyámszülői programokat, szolgáltatásokkal, pilótaprogramokkal. Ez néhány példa. De adok még egyet, amely közvetlenül érinti Romániát, ez egy régebbi program, még a FAR program alatt, a 2003-as évből, 40 7000 eurót kapott eh, Olaszország, Észtország, Litvánia, Bulgária, Románia eh, arra, hogy műhelyi munkákat, foglalkozásokat, konferenci, regionális konferenciákat szervezzenek, amelyek témája a család nélkül élő gyermekek helyzetének javítása. Nyilván önnek is egyszerűbb lesz, hogyha ezt megkapja később írásban. Köszönöm szépen. Úgyhogy ezt meg fogjuk adni önnek. Kérdést tett fel a szubszidaritással kapcsolatban, ami az adaptációkat, örökbefoglalásokat, illetve különösen határokon átnyúló módon. Ezen a területen az Európai Unió intézkedéseket nem tett, belső szabályozás nincs, ami azt jelenti, hogy valóban a tagállamok eh, hazai politikájával függ ez össze, és a bizottság minden tagállamnak a eh, döntésjogát tiszteletben tartja. Ezt mondtuk korábban is, és emellett ki is tartunk. Az Európai Bizottság tiszteletben tartja az összes tagállam döntését, ami az örökbefogadások ügyét illeti, és azt illeti, hogy eh, az országok közötti örökbefogadással kapcsolatos egyezményhez csatlakoznak-e vagy sem. Aztán fölmerült, hogy van-e e, e, ütköznek -e az érdekek, van-e összeférhetetlenség. Nos, e, a pénzügyi szabályozás szerint vizsgáljuk e, az ügyet, nem láttunk a, okot arra, hogy ezekben a programokban olyan összeférhetetlenséget látunk volna, hogy a támogatást ne kell, nem lehetett volna megítélni. Egy NGO-ról van szó, a bizottság tisztelben tartja az összes tagállam politikai döntéseit, tisztelben megértjük azt is, és látjuk azt is, hogy ez a szervezet a olasz törvények szerint legálisan működik, akreditált e, e, szervezet, úgyhogy e tekintetben is e, tiszteletben tartjuk a tagállamok azok döntését, hogy az NGO-kat is eh, jogosultnak tekintik a bizottsági programok tekintetében. Nos, az olyan programok, mint az alapvető jogokra vonatkozó programok, vagy a Progress nyitottak, eh, a tagállamok is eh, lehetnek kezdeményezettek, hogyha vannak olyan projektjeik, amelyek megfelelnek a vonatkozó kiírások követelményeinek. Köszönöm. Grazie a lei. La parola alla petente per la replica. Köszönöm szépen. Megadnám a szót a petíciót benyújtó félnek a válaszadásra. Én nem igazán értem, hogy miért nem nyilvánvaló ez a probléma. A megnevezett szervezet egy örökbefogadási ügynökség, és olyan projekteket valósít meg, amelyeket mindenféleképpen vizsgálni kéne. És itt elsősorban az a cél. Én nem tartom kielégítőnek és eléggé részletesnek a bizottság válaszát a petíciómra, és az, hogy ez egy engedélyezett szervezet, még nem jelenti azt, hogy feltétlenül támogatandó vagy nem lehet kritikus szemmel vizsgálni. Köszönöm szépen. Nos, megpróbálom értemezni azt, amely elhangzott, mégpedig annak fényében, amit a bizottság is elmondott. Részletes eh, feljegyzést fogunk kapni a bizottságtól, amely a finanszírozásra és egyéb eh, ügyekre vonatkozik. Ezzel a petíciót nyitva hagyjuk addig, amíg ezeket az információkat meg nem kapjuk, és a jövőben fogunk döntést hozni. rispetto al tema sollevato dalla petizione che forse sarebbe il caso Meg kell várnunk, amíg az összes információ rendelkezésünkre nem áll, és csak utána tudunk választani a petíciót benyújtó félnek. Mm, entrare un po' nel merito della questione reale che è dietro questa petizione. Grazie infinite passo. És lehet, hogy bele kell ásnunk magunkat később majd az ügy hátrébe meghúzódó kérdésekbe. Lépjünk tovább a napi rendi pontokon. A 17-es napirendi pont John E. Darty beadványa, az Irish Drivers Association, tehát az ír gépjárművezetők társasága nevében benyújtott a kapcsolatban. Jó napot kívánok, John Doherty vagyok, az Irish Drivers Association képviselője. Nos, Írország polgárait is képviseljük természetesen. 1972. júniusában e, az ír alkotmány módosítása került az Európai Uniós csatlakozás kapcsán, akkor egy delegáció a 14-es cikk e, értelmében meglátogatta az országot. Az ír e, kormány tudta, hogy ezzel kapcsolatban változtatásokra lesz szükség. A római egyezmény 25-ös cikkjegyen és bizonyos fajta adózásokat betiltott. A tagállamok között például nem lehet vámokat alkalmazni. Azonban egy 1992-es pénzügyi törvény leple alatt valójában egy egy adót alkalmazna az ír kormány. Jól lehet, a 39-es cikket sérti ez az írországi gépjármű nyilvántatási adó, mert nem felel meg az egységes belső európai piac szabályainak. Ez diszkriminációt jelent az ír polgárokkal szemben Certain references has been made by Brussels and the Irish government to our Szeretném világosan megfogalmazni, hogy Írország nem felel meg az Európai Uniós elvárásoknak, hiszen itt szó sincs gépjárművek összeszereléséről vagy gyártásáról. Úgy gondolom, hogy a nyitott piaci, szabad piaci gépjármű érték szempontjából sem felel meg ez a szabály az elvárásoknak. Olyan járművekről van szó, melyeket már behoztak az államnak, államba a VRT, a gépjármű nyilvántartási adó 36 százalék, E, ehhez azonban még 37% járó, tehát 72%-ot kell fizetni az írpolgáromnak. Ez egy megadóztatott adó. És hogyha ezt valaki nem fizeti be, akkor e, az ír e, kor ír vámhatóság elkobozhatja az ember járművét, és még egy 10%-os büntetőadót is kell fizetnie, ami 86%-ot jelent Nos, Írország nem felel meg. Eh, pontosabban, hogyha valaki nem eh, tartja be a, ezt a bújtatott vám eh, törvényt, vám rendelkezést, az bírósági ügyhöz vezet. Azt kérjük, hogy ezt a tiltott adót azonnali lépésekkel tehát azonnal szüntessék meg ezt a visszaélést, ezt a törvény visszaélést. E, az ír embereknek meg kell e, e, érteniük, hogy Európa és Brüsszel mellettük áll, azonnak ki kell vizsgálni az összes elkozott gépjármű sorsát. Számos ír polgárt büntet az ír kormány azért, mert ír polgárként együtt Európai Uniós polgárok is vagyunk. Megadom a szót kollégámnak. Jó napot! Az Irish Drivers Association elnöke vagyok. Úgy tűnik, hogy nincs elég átláthatóság az Európai Unióban ezzel a vám adó per VRT-vel kapcsolatban. Ez nem csak egy sima adó most már, nagyon súlyos problémákat okoz az országunkban, mert van egy saját alkotmányunk, amely egyértelműen megfogalmazza, hogy senkit sem lehet büntetni megfelelő bírósági eljárás nélkül. Ugyanakkor ugyanakkor a vámhatóság mindenféle eljárás nélkül foglal le autókat. A 43-as cikket is megsérti ez, a magán tulajdonhoz való jogot, miközben van ilyen rendelkezés és az alkotmányban, mely szerint nem lehet olyan törvényt elfogadni, amely az alkotmányt és szellemét sérti. Kollégám említett az arányosság eh, elvét, ez az így nagyon messzire ment. Illegálisan fizetjük az adót eh, eh, hosszú évek óta. Elhitették velünk, hogy van egy belső szabad, ingyen, belső szabad piac, amely olyan terület, ahol nincsenek belső határok amelyben az árok, személyek és a szolgáltatások, illetve a tőke szabad mozgása biztosított a római egyezmény előírásai szerint. Ez nem valósult meg. Szeretnék a bizottságot megkérni arra, hogy alaposan vizsgálja át ezt az ügyet, és szeretnénk, hogyha tisztességes és méltányos ítéletet hoznának ezzel kapcsolatban. Szeretném következő kollégának átadni a szót. Mikrofont kérnénk a felszólalótól. Oké. Okay. This, this contentious tax, it comes under... Nos, ez a 92-es törvény értelmében merül fel ez a vám és adó jellegű adó, Az akkori eh, pénzügyi miniszter azt mondta, hogy egyéb illetékek mellett e fejezet értelmében január 1-től, 1993. január 1-től VTR, azaz VRT, azaz eh, Vehicle Registration Tax, gépjármű adó kell fizetni Nos, világos, hogy itt eh, olyan adóról van szó, amely valójában vám és jövedéki adó eh, jellegű, eh, de illetékként van elkönyvelve. Ezért föltétlenül fontos, hogy az Európai Bizottság megvizsgálja ezt az ügyet, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez a bújtatott rendelkezés lehetetlenné teszi az együttműködést, eh, különösen eh, az Írköztársaság és Észak-Írország között eh, kárt tesz a belső piacnak. Tudjuk, hogy az Európai Bizottságnak is vannak aggája ezzel kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha ezzel kapcsolatban egy kivizsgálás és döntés születne. Grazie a tutti e tre per la Commissione, il e Marie Brun. Köszönetet szeretnék mondani mind a három felszólónak, megadnám a szót a biztosnak. Yes, uh, so the uh, petitioner is arguing that the uh... Nos, azt mondja a felszólaló, hogy itt egy tiltott vám adóról van szó, amely túl magas, és amelynek az, az eredménye, az lehet az eredménye, hogy lefoglalják, lefoglalják az autót. Nos, az EU adózási törvény rendkívül bonyolult, és mindeddig nem felelt meg a belső piaci elvárásoknak, azonban ennek a szabályoknak a változtatása csak akkor lehetséges, hogyha a tagállamok egységesen hozzájárnak ehhez, és gyakorban, gyakorlatban nagyon keveset tud tenni a bizottság annak érdekében, hogy a helyzetet rövid távon javítsa. Elvben tehát a tagállamok szabadon alkalmazhatnak belső adókat az első regisztráció alkalmával a terület, a saját területükön belül, és sok tagállam valóban alkalmaz ilyen adókat. Ennek során a 110-es szerződéses cikket be kell tartaniuk, amely a, a büntetőjellegű belső adózást tiltja más tagállamok termékeivel kapcsolatban, ugye azok vonalkozásában. Az is igaz, hogy Írország esetében bizonyos vonatkozásai ennek a VAT-nek egy hosszú szabály, folyamatban lévő szabálysértési eljárás tárgya. Ez azonban nem vitatja azt, hogy joga lenne, esetleg nem lenne az államnak arra, hogy ezt a, az adót alkalmazza. Bizalmassági a szempontból többet ennél nem tudok mondani, de azt biztosíthatom, hogy ez nem függ össze a két ügy nem össze, végül, szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság folyamatosan és következetesen arra törekszik, hogy a megmaradó adó korlátokat megszüntesse. Sajnos ez nem volt lehetséges mindez idáig, mert ezt nem támogatják eléggé a tagállamok. Például 2005-ben született eh, egy javaslat, egy, egy irányelvre, azonban ezt nem fogadták el ami az elkobzásokat illeti, illetve a magas adóarányokat, ez teljes mértékben a tagállam joga. Olyan magas adót rónak ki, amilyet akarnak, feltéve, hogy a e, hazai piacon e, lévő autókkal szemben nem e, diszkriminálnak. és az elkobzás is megengedett, hogyha más behajtási mód nincsen. Tehát a bizottság úgy látja, hogy egyéb intézkedésekre nincsen eh, ok eh, ezen petíció kapcsán. Grazie per il dibattito, do la parola alla collega De Brun. Köszönöm, De Brun asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Nos, én nem szeretném vitatni azt, hogy a tagállamoknak joga van a saját adóikat kirolni, és saját adó rendszert, saját adó rendszert kidolgozni. Ezt teljes mértékben támogatom, azonban valóban van jogos felvetés itt, és ez fontos ügy, hogyha van egy olyan terület, határmenti terület, ahol nagyon sok mozgás van a dolgozók közt, az emberek az egyik oldalon élnek, a másik oldalon dolgoznak, oda-vissza utazgatnak kereskedelmi szempontból. Ez különösen igaz Írország esetében, ugye, ahol csak 7-es kilométer, 7 kilométeres eh, szok beszélünk, ahol gyakorlatilag a belső piac folytonossága teljes mértékben megszakad Eh, az ír kormánynak ezen adózási gyakorlata miatt. Különösen amiatt, ahogyan eh, számolják ezt az adót, hogyha valaki a másik oldalról hoz be egy autót, amikor az ott vásárolta, vagy amikor átköltözik, akkor az adó nem csak az árkülönbséget terheli, hanem eh, a magasabbik ár alapján számolják ki az adót. Ez valójában a hétköznapi kereskedelmi gyakorlatokat torzítja ezen a határon keresztül. És úgy gondolom, hogy azt is érdemes aláhúzni, hogy milyen mennyi, mértékű ö, hatásokat ö, generál ez, hiszen volt olyan idő is, amikor az embereknek nem is volt lehetősége Eh, átgondolni, hogy regisztráltassák ez az autójukat, vagy nem. Eh, meghozták a rendelkezést. Eh, pontosabban egyszerűen az van, hogy egyszer csak megjelenik valaki az autó előtt, a ház előtt, és elviszi az autót, és büntetőjogi eljárás indul ellenük. már azért is, mert hangfülemetik a hangjukat. A kormányintézkedés ellen. Tehát kétségtelen, hogy tagállami ügyről van szó, azonban ez akadályozza e, a e, súlyosan akadályozza a tagállamok közötti e, kommunikáció, tagállamok közötti szabad kereskedelmet és munkakapcsolatokat. Köszönöm szépen, Jánul. majdnem azt mondtam, hogy ez a 17-es cikkre vonatkozik Németországban, de itt talán másról is van szó, és őszintén kell beszélnünk. Itt gépjármű adóról van szó, 37 százalékos adóról. Ez egy jelzés, ami tulajdonképpen egyfajta piacakadályozó eszköz. Ezt máshogy is be lehet persze csomagolni. A gépjármű engedélyezésű, gépjármű regisztrációs adó mondjuk egy 100 eurós összegű adót Németország is bevezet, és két évig kell igazolni, hogy az a gépjármű üzemképes és engedélyeztetni kell, ez teljesen megfelel a nemzeti jognak. De a 37 százalék szerintem teljesen aránytalan. És osztam némileg a bizottság azon megfontolását, hogy itt levelezni kell, de ezt én némileg szemtelenségnek tartom. Egy EU-s tagállam, amit szabadon dönti el, hogy csatlakozik-e vagy sem, akkor elismeri a belső egységes piacot is. És én csak kérem a tagállamokat, hogy ilyen adópolitikai trükkökkel ne próbálják a belső egységes piacot megakadályozni. Itt szám, számos céget egy ilyen adó arra ösztönözhet, hogy külföldön jegyeztesse be magát, egy autóval ezt teljesen indokolatlan lenne elvárni. Írország úgy tűnik, hogy mm, a bizottság minden baráti jelzését elutasította, a bizottságnak is vannak aggályai, és tárgyal Írországgal, viszont Írország azt mondja, hogy ez a saját joghatóságának, a sőt, hatáskörének az ügye. Itt nyilván vannak saját kompetenciák, viszont felmerül az arányosság kérdése is. Szerintem ez egy belső piacot akadályozó politika, és nem felel meg a belső piac szabályainak. Természetesen mi is intézhetünk egy levelet az írhatóságokhoz, és a bizottságtól várunk egy állásfoglalást, hogy a 2005-ben már megkísérelt javaslat erre vonatkozóan, hogy áll egyelőre Írország változatlanul elutasítja a javaslatot és hát tehetetlenek vagyunk. És hát némileg mérges is vagyok. Itt beszélhetünk Európáról, hozhatunk mindenféle rendeleteket, de hogyha ilyen gyakorlatok vannak, akkor soha nem fog működni a belső piac. Comprendo. Igen, értem. Itt tartva úgy vélem, hogy meg kell adnom a szót, de már csak egy petíciót benyújtó személynek, hogy válaszoljanak az elhangzottakra, és utána döntünk, hogy bizottságként hogyan járjunk el. Itt egy ö, körülmény ö, elsikkadt. Tudnélik, ha ö, valamely gazdasági gépjárművet importálunk, annak 50 euró a regisztrációs adója. Miközben három ezret vetnek ki egy személy a gépjárműre. Mi ez, hanem vám? Miért van az, hogy a kereskedelmi felhasználású gépjármű kevesebbe kerül, mint a személyi autó? A második kérdés. Ezrével vesztettünk el munkahelyeket, az importőrök sorából, mert a szabad piacon képesnek kellene lenniük ahhoz arra, hogy ellássák feladataikat, lebonyolítsák a gépjármű behozatalt. De ebben akadályozza őket az a jogbizonytalanság, amelyet a gépjárművek lefoglalásának lehetősége kelt. Ez nem a kettős adóztatás kizárásáról szóló egyezményekkel való összhang, ez nem az egyenlő feltételek biztosítása a versenypolitika területén, ez egyszerűen semmi. Ez e, e, egy olyan egyezményről van szó, amely egészen világosan kimondja, hogy az import és export adók, vagy ezzel azonos hatású adók tilalomra kerülnek a tagállamok között, és ennek kell eh, vonatkoznia ezekre a kérdésekre is. Mi az oka annak, hogy nem így áll a helyzet? Eh, egyszerűen eltértek ettől az előírástól, és eh, arról van szó, hogy az emberekről hét bőrt akarlak lenyúzni, és ezt Európa támogatni tudja a szemet huny fölötte. Köszönöm. Köszönöm. Az elhangzottak alapján úgy gondolom, hogy ezt a petíciót a továbbiakban is nyitva kell tartanunk. A petíciós bizottság nem zárja le ezt a kérdést, hanem megfontolja, mit tehetünk még. Egy jogsértési eljárás egyébként folyamatban van, ha nem is kimondottan erre a témakörre vonatkozóik, de érinti azt. Tehát úgy gondolom, hogy további információt kell kapnunk a bizottságtól erre a kérdésre, és tekintettel arra, hogy ilyen kényes kérdésről van szó, és figyelemmel arra, hogy sürgős válaszra szorulnak a felvetett kérdések. Úgy gondolom, hogy a bizottsági koordinátoroknak szemügyre kell venniük ezt a kérdést, és olyan eszközt kell keresniük, amely lehetővé teszi számunkra, hogy bizottságként nyilvánosságra hozható választ fogalmazzunk meg. Talán egy kérdéssel is élhetünk. De azt hiszem, hogy először a koordinátoroknak kell megvizsgálniuk az ügyet, nekik kell dönteniük, és hogyha nincs kifogyásuk, akkor... Én is támogatom. Én a... nem szeretném, hogyha benyújtok azzal a benyomással távoznának, hogy ezt a helyzetet teljesen lehetetlennek tartjuk, tehát meg kell próbálni még egyszer megfelelő intézkedéseket hozni. Mi is levelet fogunk intézni az ír hatóságoknak, és megkérjük, hogy indokolják meg a helyzetet. Tehát egyébként támogatom a javaslatot, egyelőre hagyjuk nyitva az ügyet, és egy szóbeli kérdés alapján ezt a parlamentben meg kellene vitatnunk. Rendben, egyetértek ennel, de azért ezt a koordinátorok ülésén fogjuk megbeszélni. Köszönet a petíciót benyújtóknak, tovább lépünk. A 18-as napirendi pont tárgyalására. Itt a 12-11 per 2009-es petíciót tárgyaljuk, amelyet Leonid Brevdo nyújtott be, valamint a 15-23-as, a kettős adóztatással 1053 per 2010-es a kettős adóztatással foglalkozó olaszországi és németországi adózókkal kapcsolatos petíció. Az első kettőnek itt jelen van a benyújtója, tehát Antonio Cifelli úrnak adom meg a szót. Jó napot kívánok valamennyiüknek, jó napot kívánok elnöknek. Antonio Csőfelli vagyok, 42 éve Németországban lakom, és 33 évig eh, teherautó sofőr voltam, és így mentem nyugdíjba. A eh, probléma 2000-ben vetődött föl. A német jog, eh, adóhatóság kettős adóztatást vezetett be, tehát mindkét országban kellett adót fizetnem. Tehát nem csupán a Ném, Olaszországban már befizetett adó levonásával adódó összeget követelte rajtam a német adóhatóság, hanem a teljes adót. Tehát ez egyszerűen tönkretett engem pénzügyi szempontból, a megélhetésemet kockáztatta. Először a feleségem fizetéséből tiltották le ezt az adót, aki egyébként szintén Németországban lakik, utána lefoglalták az autómat, amelyet ugyan használhatok még, de az ő tulajdonokban ment át. És ezen kívül havi törlesztő összegeket kell befizetnem az adóhatóság javára. Mindent követelnek rajtam azt mondják, hogy igazuk van, miközben az olasz adóhatóság eh, hosszas levelezés után megállapítja, hogy olasz eh, illetőségű adó eh, alany alkalmazásában állok, tehát ott kell adóznom. Nem értek egyet, tönkretesztek engem pénzügyi szempontból, engem is és a feleségemet is. Köszönöm szépen, ennyi. Köszönöm a bizottság részéről. a White House. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm ezt a bevezetést. Szeretném gyorsan vázolni az ügyet a mi szempontunkból, a bizottság szempontjából. Hallottuk a petíciót benyújtott, aki olasz állampolgár, de Németországban él. A megélhetése Németországra alapul, emiatt ott adóalany, és az világ bármely országában szerzett jövedelmét adóztathatja a német hatóság. Tekintettel arra, hogy teherautósofőrről van szó, nem csupán Németországban fejti ki tevékenységét, nem csak Olaszországban, hanem az EU teljes területén, és arról értesültünk, hogy a tevékenységét nagyrészt Németország, Spanyolország, Franciaország területén fejti ki, Olaszországban azonban nem vezeti az autóját. A hétvégét családjával tölti Németországban. Az a tény, hogy Csifeli urat egy olasz cég alkalmazza, az olasz adófel, hatóság felfogása szerint elegendő arra, hogy 100%-os adót vessenek ki az olasz a jövedelmére. Németország azonban ugyanszak csak adóztatja, miután Németországban lakik, anélkül, hogy levonást venne figyelembe az Olaszországban már megfizetett adó tekintetében az olasz adóhatóságtól kért visszatérítést, de ezt az adó visszatérítést nem kapta még meg. A német adóhatóság pedig kölcsönös megállapodásra törekszik és kezdeményezett e tekintetben lépéseket az olasz adóhatósággal. Mi történik tehát, hogyha egy állampolgárt az egyik tagállam alkalmazza, de a másik tagállamban fejti ki kereső tevékenységét, és ott is lakik, vagy egy harmadik tagállam területén. Általában a tagállamoknak kettős adóztatást kizáró egyezményeket kötöttek, amelyek megalapítják az ilyenkor követendő eljárást. Tehát maguk között döntik el, hogy hogyan osztják fel az adóterhet maguk között olyan polgárok vonatkozásában, akik mindkét tagállamban keresnek ilyen kettős adóztatást kizáró egyezmény Olaszország és Németország között működik, és ennek a 18. bekezdése a szolgáltatásokra vonatkozik. Ez osztja fel az adóterhet. Így ennek az alapján a e, bizottság úgy látja, hogy a petíciót benyújtó személy e, által elszenvedett adóteher a Németország és Olaszország között létrejött egyezmény eltérő értelmezéséből adódik. Nincs olyan rendelkezés az EU-MS-ben, amely rendelkezés az EU-nak jogot adna arra, hogy eljárjon ebben az ügyben, és nincs olyan rendelkezés a kettős adóztatást kirozáró egyezményekben sem. Így tehát sajnos jól lehet a bizottság látja, hogy a kettős adóztatás akadályát képezi a belső piac működésének, még sincs felhatalmazásunk, hatáskörünk arra, hogy sokat tehessünk ez ügyben. Köszönöm. Roketáját urat fogjuk meghallgatni, de mielőtt ön kapná meg a szót, vannak itt egyéb petíciók is, négyet kezelünk együtt, amelyek hasonló témával foglalkoznak a kettős adóztatás kérdés körével. A negyedik is ehhez a konfliktushoz csatlakozik Portugália és Németország között, tehát megadom önnek a szót ezzel kapcsolatban. Köszönöm, elnök asszony. Az az eset, amelyre én hivatkoztam, a Revto ügy, egy kicsit eltér Csifeli úr esetétől. A legújabb információ alapján a petíciót benyújtó személy a parlamenthez fordult, és tőlük kaptuk meg mi. Ez nem kettős adóztatással kapcsolatos ügy. A petíciót benyújtó személy maga is kimondja, hogy ö, hátrányos megkülönböztetés áldozata. És megint két oldalú megállapodásra vonatkozik, amelynek alkalmazása ö, kelti a, ö, az ügyet, és ö, ez egy közvetlen adóztatási ügy, tehát a szubszidiaritás alkalmazandó, az arányosság is alkalmazandó, és ez határozza meg, hogy mit tehet az ügyben a bizottság és hogy mit tehetnek a tagállamok. Itt nem került sor jelentősebb mérvű harmonizációra. Hozzá lehetne tenni mindehez, hogy az egyhangúság alkalmazandó a tanácsban ezen a területen, tehát bármikor, amikor az adóról van szó, nagyon nehéz és kényes ügy ez a tagállamok vonatkozásában, különösképpen a pénzügyi válság időszakában. Rátérve a Prevdo ügyre, néhány szóban leírva ezt, ő német állampolgár, Németországban lakik, de a francia közigazgatás területén foglalkoztatják. Igazi európai polgár. 1959-ben amikor Németország és Franciaország aláírta a kettős adóztatást kizáró egyezmény, akkor a közszférában foglalkoztatottak ügye, akik a határ mentén ingáznak, elsikat, csupán diplomatákra vonatkozó kikötések szerepeltek az egyezményben tehát nem szabályozza az eltérő állampolgárságú, ám a közszférában foglalkoztatott személyek adóztatásával kapcsolatos kérdéseket. Ő tehát nem kettős adóztatás áldozata, Németországban adózik, de Németországban lényegesen magasabbak az adó, mint Franciaországban. Tehát összehasonlítva saját magát egy francia kollégával, aki e, Németországban lakik és Franciaországban dolgozik, ő több adót kénytelen fizetni, miután Németországban e, adóztatják, és azt mondja, hogy ez hátrányos megkülönböztetés hatásában olyan, mint hogy a kettős adóztatás történne. Jó lehet, nem arról van szó. Ez egy tényleges ügy, de az Európai Bíróság már megállapította, hogy különféle adó mértékeket alkalmaznak az egyes országok, kétoldalú egyezmények vannak hatályban, és különbséget kell tenni a közszférában és a magánszférában foglalkoztatottak között, valamint azok között, akik a határ mentén ingáznak. Ezt tehát diszkriminációnak nem tekinthető a, volt egy Csili ügy 1958-ban, amely igen hasonló ehhez az ügyhöz, Brevdo ügy, úr ügyéhez. Tehát ebben a konkrét esetben sajnos semmit sem tehetünk Brevdo úr ügyében, illetve érdekében, miután nem kettős adóztatás történik az ő esetében, jó lehető úgy érzi, hogy ez hatásában azzal azonos. Nem beszélhetünk hátrányos megkülönböztetésről sem. Több adót fizet, mint kollégái, ám a tagállamok csupán az egyezményeket alkalmazzák. És itt az állampolgársági kritériumot alkalmazzák az adó mértékének megállapításakor. Tehát a bírósági határozat fényében azt kell kimondanunk, hogy a jogot alkalmaz, helyesen alkalmazzák. Ennyi lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Philip Svitella következik a Gerhard Heinz ügyről számol be. Köszönöm szépen. Gerhard Heinz petíciója a tagállamok közötti okmányok elismeréséről szól. A német hatóság, adóhatóságok nem ismerik el azt a dokumentumot, amely azt igazolja, hogy a feleségének nincs jövedelme Portugáliában. Ezt a dokumentumot egyébként a portugál hatóságok adták ki. A portugál hatóságok ugyanakkor úgy tűnik nem ismerik el a német adóhatóság dokumentumát. Itt nem kettős adóztatásról van szó, hanem arról, hogy az adóhatóságok mennyiben működnek együtt két tagállam között. És ezt az ügyet a kölcsönös segítségnyújtási irányelv alapján is meg lehet ítélni, ami előírja a tagállamok hatóságai számára az együttműködést, annak érdekében, hogy el lehessen kerülni az európai adófizetők kettős adóztatását. A második kérdés itt arra vonatkozik, hogy a tagállamok adóhatóságai nem megfelelően alkalmazzák a kettős adóztatás kizáró egyezményeket. Habár ez az ügy a nemzeti hatáskör, amibe az EU nem szólhat bele. Mi a következőt tanácsolhatjuk a petíció benyújtójának, nevezetesen, hogy kérje ki a Solvit segítségét. Ez a bizottság egyik szolgálata, ami az egyes tagállamok hatóságai közötti együttműködéssel kapcsolatos problémákban hivatott segíteni. A kettős adóztatás a bizottság mindenféleképpen problémának tartja a belső piac működése szempontjából, ugyanakkor a bizottságnak nincs hatásköre a kettős adóztatás területén a jelenlegi EU-s jogszabályok alapján. Köszönöm. Köszönöm szépen. És Dekája urat kérném meg, hogy az Engelmann petícióról szóljon néhány szót. Igen, mind a négy petícióval együtt kell foglalkoznunk. Engelmann úr esetében a következőről van szó. Egy német állampolgár és egy ideig Franciaországban kezelték egészségügyi intézetben, aztán visszatért Németországba, munkát vállalt, de nem alkalmazottként, hanem önálló foglalkozásúként, és Németországban adózott lehet, hogy a petíció nem tartalmaz minden információt, viszont Németország úgy ítélte meg, hogy miután Németországban lakott, ott kell adót fizetnie, miközben Franciaországban is adóztatták. Ezt a problémát csak úgy tudta megoldani, hogy visszaköltözött Németországba, hogy elkerülhesse a kettős adóztatást. A bizottság érti a helyzetet, a problémát, és úgy gondoljuk, hogy a kettős adóztatás semmiféleképpen nem nincs a belső piac javára. Ebben az esetben azonban úgy érezzük megint csak, hogy a tagállamoknak a kétoldalú megállapodás alapján kellene békés megoldást találniuk, és nekik kellene megoldaniuk ezt a kettős adóztatási problémát. Létezik kétoldalú megállapodás közöttük ugyanis. Köszönöm. Bulander kolléga kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Egy általános választ fogok adni, és nem konkrétan térnék ki mind a négy ügyre tehát általánosságban a kettős adóztatásról tisztában kell lennünk azzal, hogy a kettős adóztatás olyan egyezmények eredménye, amelyek nemzeti hatáskörbe tartoznak. Mint hogy elhangzott, a bizottság részéről is lehetnek békés megoldások is erre a problémára. A petíciót benyújtók már megpróbáltak így eljárni, de nem igazán jártak sikerrel. Nos tehát, én azt szeretném tudni, hogy a kettős adóztatás indokolt-e, és, ha a, és hogy a panaszok befogadhatóak-e. Túl tekintve az adott tagállam jogszabályain, egy biztos, hogy a kettős adóztatás sérti a belső piac működését, és amennyiben a bizottságnak nincs hatásköre ezen a területen, szeretnék emlékeztetni a Lisszaboni szerződés 46-os cikk A és B bekezdésére, amit, ami a személyek és áruk szabad mozgására vonatkozik és bizonyos eljárásokat kiiktat, amikor foglalkoztatásról beszélünk. Minden olyasmit, ami gátolhatja a munkavállalók szabad mozgását. A 48-as cikk a szabad vállalkozás jogát érinti, és gyakorlatilag az ilyen korlátozások ezzel ellentétesek. Az 50-es cikk az Európai Tanács és a Bizottság a rendelkezésben meghatározottak szerint biztosítani hivatott a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködést, és kiiktat minden olyan közigazgatási gyakorlatot, ami akadályozza ezt az együttműködést. Tehát ezek a rendelkezések a szabad mozgás korlátait hivatottak elhárítani. A bizottságnak azonban van némi hatásköre a kettős adóztatás területén, amikor olyan gyakorlatokra kerül sor, amelyek a belső piac működését akadályozzák. Bizonyos kettős adóztatás esetében célszerű lenne a lakhelyhez kötötten adóztatni, és a jövedelemadót pedig ott kiróni, ahol munkát vállal. Itt hallottunk az egyik esetben egy teherautó vezetőről, aki több országban fejti ki a tevékenységét. De megemlíthetők például a tengerészek is, akik egy helyen dolgoznak, más országban laknak, és az egész világon utaznak. Tehát itt egyfajta következetlenséget vélek felfedezni. És amikor adóztatásról, a jövedelem adóról beszélünk, akkor azt kell megvizsgálni, hogy hol tartózkodik az illető. Ugyanakkor viszont egy tartózkodási adóról is beszélhetünk, és a kettő egymással ellent mondásban lehet. Tehát mindenféleképpen levelet kéne intéznünk az illetékes hatóságokhoz ezekben az ügyekben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy kiegészítésként annyit szeretnék a kollégámhoz csatlakozva elmondani, hogy belső piacot akarunk, szabad mozgást, személyek és áruk szabad mozgását akarjuk biztosítani, és el akarjuk kerülni, hogy a tagállamok újabb határokat építsenek. Ugyanakkor viszont a hatáskörökben nem akarunk beavatkozni. Tehát, hogy valaki az egyik tagállamban él, és egy másikban dolgozik, és mondjuk egy harmadik országban van egy vállalkozása, ez a valóság része. Erről szól Európa, arról szól Európa, hogy az emberek gazdaság értelemben is szabadon mozoghassanak. A kettős adóztatás pedig ezt gátolja, és nagyon hálás vagyok, hogy az Európai Parlament beszél például a közösségi adóról, amit mondjuk én képviselőként is fizetek, de emellett még Németországban is kell adóznom. Tehát itt Brüsszelben is adózom, majd Németországban az ott is adóznom kell. egy sürgős kérdés a tagállamok felé, hogy ennek véget kell vetni. A belső piacnak meg kell határozni egy egységes adózási gyakorlatot is. Egyrészt vannak a kettős adózást kizáró egyezmények, ugyanakkor egy tagállam is külön adót vethet ki. Gyakorlatilag erről van szó. A tagállamok nem tudnak megállapodni, ennek ellenére lenyúlják a polgárt. És az, hogy valaki az a jövedelmének 60 százalékát fizeti be adózza, illetve fizeti be adóba, ez gyakorlatilag a megélhetését sodorja veszélybe. Úgyhogy itt valamiféle kompromisszumra lenne szükség. Tehát még egy cég, még egyszer a bizottságnak ezt meg kell vizsgálnia. És felmerül a kérdés bennem, hogy mit lehet tenni. A Solvitra történt javaslat, a másik, hogy ezt a petíciót újra vizsgáljuk a petíció benyújtójától egy újabb anyagot kérünk. Most a kérdésem az, hogy itt előttünk van a probléma. A titkárság hogyan látja a megoldást? Ki az illetékes? Lehet, hogy a Solvit? Lehet, hogy ezt a petíciót nekünk egy az egyben át kell adni a hatóságok felé, és felszólítani őket, hogy minél előbb oldják meg ezt a problémát vagy hogy mi foglalkozunk ezzel az ügyel a szakbizottságban. Valóban tisztességesnek tartjuk-e, hogy valaki a jövedelmének 65%-át fizeti be adóban? Itt ez gyakorlatilag bűncselekménynek is minősíthető, de ha azt mondják a másik oldalról, hogy ez az adó jogszabályok része, itt mindenféleképpen valamilyen kompromisszumra kellene törekednünk. Tehát a petíció benyújtója mindenféleképpen joggal vár el megoldást. Összefoglalóan, ezt a hiányosság már többször is napfényre derült a tagállamok részéről, és megfelelően kell az adójogokat harmonizálni, mert egyébként ezek a dolgok nem működhetnek. És mit tehet egy olyan adófizető, aki az egyik országban él, a másikban dolgozik, számukra is választ kell adnunk arra, hogy hogyan képzeljük el e tekintetben a jövő Európáját. Grazie. Eh, c'è una replica da parte del... Köszönöm szépen. A petíció benyújtója kíván-e válaszolni? Kérem, hogy a mikrofonban Én csak annyit akartam ehhez elmondani, hogy én úgy érzem, hogy engem hátrányos megkülönböztetés ér a német hatóságok részéről, ugyanis más kollégáim, akik Németországban élnek és ott dolgoznak, nem fizetnek ilyen mértékű adót. Elnök mondja, köszönöm. Meghallgattuk az Európai Bizottságot. Ezek a petíciók ugyan hasonlóak, de eltérőek is, tehát ezeket mindenféleképpen nyomon kell követnünk, és ahogy Jár úr említette, ami hasonló volt Bulán úr javaslatához fel kellene szólítanunk az érintett tagállamok hatóságait, és őket kellene megkérnünk, hogy elfáradjanak ide a bizottság elé, hogy ővelük is eszmét cseréljünk ezekről a problémákról, és aztán eldönthetjük, hogy mit teszünk. Egyelőre tehát hagyjuk nyitva ezeket a petíciókat, és majd meghívjuk az illetékes hatóságokat. Köszönöm szépen, lépjünk tovább. Ami a szolvitot illeti, ez fontos a benyújtók számára egyfajta utalás, és talán ez a szakbizottság is megteheti, de nem ismerem pontosan a napirendet. Igen. Akkor a szolvitot is megkérjük, hogy, illetve megkérdezzük, hogy ők mit tudnak tenni. David is kíván néhány szót szólni. A Solvit gyakorlatilag két, tagállamok közötti, két tagállam közötti kommunikációt hivatott elősegíteni. Tehát, hogyha mi a hatóságokhoz fordulunk közvetlenül, akkor talán fölösleges lenne, hogyha még a szolvitot is bevonnák ha jól tudom, van egy megállapodásunk a bizottsággal, hogy ha átadunk nekik petíciókat vizsgálatra, akkor néhány hónap múlva ne jöjjenek ide azzal, hogy a szolvitot keressük meg, hiszen a szolvit a bizottság része, tehát ezt a vizsgálatot házon belül el lehetett volna végezni, és nem mondhatjuk azt a benyújtónak, hogy bocs, inkább a szolvitot kellett volna megkeresnie. Bolán La proposition de M. Yard d'être confronté avec les États membres. Nos. Az, ez a javaslat elég jó, de nem hiszem, hogy ennél a négy petíciónál le kellene ragadnunk, hiszen be kellene vonnunk az új a tagállamokat, eh, és ez túlságosan is eh, kibővíteni ezt az ügyet az ügy hatáját. Elnök, köszönöm. Írásban fogjuk megfogalmazni a meghívást, és reméljük, hogy a különböző hatóságoktól írásos választ kapunk, ami a szóvétot David Lónak igazából szerintem. De ezzel együtt írhatunk a szóvétnak és jelezhetjük ezeket a problémákat. És megkérhetjük őket, hogy mondják el, hogy még is, mit is tudnának tenni eh, ennek kapcsán. Ha nincs további felszóló, akkor eh, lezárhatjuk ezt a konkrét napi rendi pontot. A bizottság, mint hogy szeretne pontosítani valamit. Nagyon rövid leszek, köszönöm. csak reagálni szeretném volna az előbbiekben elhangzottakra. Nos, az Európai Bizottság már most is tett valamit, és egy ideje már dolgozik is ezen a területen. Tudjuk, hogy a 27 tagállamnak az a következménye, hogy a 27 különböző adórendszer bizonyos átfedéseket eredményez. Ezek konkrét eseteket generálhatnak, amikor a kettős adozásra kerül sor. Ezek az ügyek gyakran eljutnak ehhez a bizottsághoz. De vannak olyan ügyek is, esetek is, amelyeket Sifeldi úr említett mellesleg, konkrétan előfordul, hogy egyik oldal sem adóztat. Az Európai Bizottság viszont pontosan tudja, hogy ez a bizottság azokkal az esetekkel foglalkozik, ahol kettős adóztatásra kerül sor. A tagállamok között nincsen koordináció, ennek az eredménye az a helyzet. Az Európai Bizottság már javaslatot tett egy kommunikére tavaly decemberben a határon átnyúló tevékenységekkel szemben felmerülő és kettős adózáshoz vezető akadályok kapcsán. Ez, erről sok választ kaptunk már. Júliusban kiadunk egy új kommunikét ezzel kapcsolatban, konkrétan a kettős adózással foglalkozó témában. A következő évben pedig terveink szerint valószínűleg konkrét javaslatot fogunk letenni az asztalra amely azzal foglalkozik, hogy milyen mechanizmussal lehet kötelezni a tagállamokat, hogy baráti eljárásban megoldást találjanak. Az nem nagyon érdekel bennünket, hogy milyen megoldás, feltéve, hogy azt hogy azzal sikerül megelőzni a kettős adóztatást. Elnök, köszönöm szépen ezt a tájékoztatást, akkor tovább léphetünk a 19-es napi rendi pontra. Pierre Gérard belga állampolgár nyújtott be petíciót a Comité de Défense des Frontaliers, azaz a belga-francia határok védelmi bizottsága nevében. illetve Arsen Schmidt francia állampolgár is nyújtott be egy, egy petíciót a Comité Défense Travailleurs Frontaliers Dödamos elnevében, és megadnám a szót a petíciót benyújtó feleknek. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek. Ha tisztázok egy kicsit néhány dolgot. Szeretném pontosítani azt, hogy milyen panaszt tett szervezetünk Szervezetünk 1971 óta létezik, szeptemberben fogja a 40. születésnapját ünnepelni. Ami a nyugdíjasokról és a nyugdíjbe vonulókról eh, elmondható, azokra gondolunk, akik Belgiumban élnek és Franciaországban dolgoztak. Nos, ha megnézzük az adórendszereket, Belgiumban az a rendszer, hogy a kiegészítő nyugdíjak, hogyha azok Franciaországban végzett munkával kapcsolatosak, akkor itt először is 14 évet kell várnunk arra, hogy a 64-es francia-belga e, e, nyugdíj egyezmény felvizsgálatára sor kerüljön. Folyamatosan ezért küzdünk. Most pedig az aktív dolgozókat, eh, Belgiumban létező, eh, élő aktív dolgozókat eh, adóztatja Franciaország, hogyha ők Franciaországban dolgoznak. Nos, ebben az esetben a majdani nyugdíjasok duplán fizetnek Belgiumban, hiszen az az ország, ahol élünk, nem próbálta meg korábban ezt az egyezményt módosítani. Ehhez nem fogok ragaszkodni persze, de a belga államnak milliók, milliárdokat, euró milliárdokat se, és ez az az ország, ahol a fizetésünket elköltjük. Sajnálatos módon nem is kísérelték meg azt, hogy ezt az egyezményt eh, frissítsék, eh, eh, kiterjeszték, és van itt egy joghézag, amely miatt megszólalunk, nem terjesztették ki ezt az, ezt az anyagot az idősebb dolgozókra. Ennek súlyos következményei vannak a dolgozókra, és reméljük, hogy a kiegészítő jövedelmekre alkalmazott adózás asszimilálásra kerül a francia rendszerbe. mert eh, két különböző csoportokról van szó, és a Vanderbrückel eh, eh, törvény szabályozza ezt a helyzetet 2009 óta. Nos, ez a megközelítés csökkenteni az adóztatható tevékenységek körét, és ezt kielégíteni a követésünket. Úgy gondoljuk, hogy a belga állam súlyos terheket ró a Franciaországban megszerzett jövedelmekre, és ezt könnyíteni ezt az adóterhet. olyan emberek esetében, akik külföldön dolgoztak. Másfelől eddig semmiféle eredményt nem értünk el, és reméljük, hogy az Európai Parlament tud segíteni abban, hogy Belgium álláspontját képviseli Hölgyeim és Uraim, szeretnék köszönet mondani, hogy lehetővé tették számomra, hogy megszólaljak. Köszönöm a figyelmüket. Az ügyünk az önök kezében van. Elnök, köszönöm szépen a szót, megadom a bizottságnak. Köszönöm, ennek asszony. Köszönöm a petíciót benyújtó félnek is, és köszönöm, hogy elmondták az ügy részleteit. Nos, két ügyről van szó, az egyik a franciaországi adófizetés ügye. A jelenlegi belga törvény értelmében, hogyha a, lak, a lakhely szerinti országban adóztak, ami ez esetben e, ez Belgium. Nos, a bizottság januárban adott erre először választ, és azt választ, és azt feleltük, hogy a tagállamok egyoldalúan eldönthetik harmonizál a síanyában, hogy hogyan osztják meg az adózási jogot. Erre szolgáló két oldalú megállapodások létezhetnek. Jelen pillanatban az európai törvény nem előzi meg azt, hogy a francia nyugdíjakat Belgiumban adóztassák. Másrészt a kiegészítő, francia kiegészítő nyug, nyugdíjak belgiumi megadóztatása nem olyan e, tehát ugyanilyen adó láb, ugyanilyen mértékben kerülnek adóztatásra, mint a kiegészítő, mint a belgiumi kiegészítő nyugdíjak. Tehát nincs diszkrimináció. A Digitaxid álláspontját az Európai Bizottság jogi szolgálata jóváhagyta. Az elmúlt néhány évben voltak változások, és ezek átmeneti intézkedések vonatkoznak, amelyeknek az a célja, hogy a régi rendszerrel át lehessen állni az új rendszerre. A 2003 megszavazott törvény játszik itt szerepelt, és ennek alapján működik a jelenlegi átmeneti rendszer. Ez nagyon fontos. Hagy mutassam be most önöknek a nyugdíjrendszert úgy, ahogy most éppen kinéz, és aztán meg meg tudjuk vizsgálni, hogy az európai törvényekkel joggal ez hogyan egyeztethető össze. Először is Belgiumban a nyugdíjjog nem tesz különbséget a kiegészítő tehát eh, a belga forrású kiegészítő nyugdíj és a külső forrású kiegészítő nyugdíj között. A munkáltatói hozzájárulás 10% a személyes hozzájárulás eh, vagy járulék pedig 16% van lehetőség ennek konvertálására életjáradékká. Ebben az esetben három százalék eh, az érvényes. Ami tehát a franciaországi származású jövedelmeket illeti, nyújt jövedelmeket illeti, itt más az eljárás, még pedig azért, Mert a francia szempontból máshogy néz ki a dolog, mint a belga szempontból. Megpróbálom kicsit pontosabban nem magyarázni, hogy mit is akarok mondani. Franciaországnak is és Belgiumnak is három oszlopos rendszere van. A második oszloppal foglalkozunk most, ez a kiegészítő nyugdíj amely egy ilyen kapitalizációs rendszerből származik, amely nem kötelező az a cégek számára. Ez a második oszlop nem kötelező. A francia kiegészítő rendszer tehát nagyon közel áll a belga rendszer első oszlopához valójában van az első oszlop eh, egy progresszív eh, adórendszert eh, takar, tehát különbség van a két különböző rendszer között, más a szemlélet, ami a kiegészítő nyugdíjakat illeti. Úgyhogy a jelenlegi belga helyzetre fogok beszélni, mint hogy a közvetlen adózás esetében nincsen harmonizáció, arra kell jutnunk, hogy európai törvények itt nem sérülnek. Itt két politikai döntésről van szó, egyfelől van egy választás az embernek, hogy a francia nyugdíjakat megadóztatja a Belgiumban, e, és ugye itt két ország hozott e, döntést, két olyan ország, amely bilaterális megállapodást kötött adóügyekben egymással. Aztán meg kell vizsgálnunk az, hogy a két, azaz a belga és a francia rendszer eh, kialakítása milyen, és ez meg aztán végképp a tagállamok dolga. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Szeretne valaki felszólalni ebben az ügyben? Nem? Akkor röviden megadnám a szót a, a petíciót benyújtó félnek. je constate une chose on revient toujours avec le même problème et la même solution mais n'oubliez pas une chose c'est que les frontaliers qui Nos, ugyanez a probléma és ugyanaz a megoldás, mint amit mindig emlegettünk. Ne felejtsük el, hogy a határokon keresztül ingázó dolgozók, eh, eh, akik Franciaországban dolgoztak, ők eh, Belgiumban fizetik az adóiakat, és ezek egy része legjobban fizetett nyugdíj, ugyanakkor valójában nem kapunk ezen pénzek után belga nyugdíjat, ezek után francia nyugdíjat kapunk. Volt itt ugye foglalkoztatói és munkavállalói járulék, voltak olyan viszonyok, ahol, má, eh, ahol abban az országban fizették az adót, ahol a nyugdíjat kapják és ahol dolgoztak. Itt most nem ez a forgatóhelyzet, a forgatókönyv. Másrészt azt kell mondanom, hogy ez a helyzet teljesen abnormális. A francia kiegészítő nyugdíjat belga kiegészíti nyugdíja eh, alapították, és a második oszlophoz tartozik. Nos, én úgy gondolom, hogy ebben az esetben is az a helyzet, hogy nagyon sok kérdés fölmerül. A szubszidiaritásról, a tagállamok kompetenciájáról, illetékességéről. Azonban a kérdést áttekintve eh, még a bizottság válasza is megerősíti, hogy van probléma, a bizottság azt mondja, hogy ez egy tagállami szintű probléma. Én azonban úgy gondolom, hogy feljegyzést kellene küldenünk a tagállami hatóságoknak, elmagyarázván a problémát, és meg kellene kérnünk őket, hogy próbálják meg ezeket a problémákat megoldani. Nos, bizottság, szakbizottságként írhatunk a tagállamok hatóságainak. Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább, mondja az elnök a következő napirendi pontra. Két eh, hasonló napirendi, bár két hasonló petícióról van szó. Az elsőnek a benyújtója eh, Henrika Magdalena Andersen eh, lengyel polgár jelen van. Meg is adom neki a szót, de megkérek mindenkit, hogy röviden beszéljünk, mert még három E napi rendi pontunk, e, petíciónk van a mai napon. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit! Lehetetlen lesz 5 e, percben összefoglalom a petíciót. Eh, sőt két petícióról kell beszélnem, ahol a Dán hatóságok megkülönböztetésre léptek más eh, országok polgárral szemben, akik egyébként Dániában élnek. Olyan emberekről van szó, akik eh, rokkantsági nyugdíjat kapnak, azt, ezt azonban máshogy számolják ki, mint olyan emberek esetében, akik Dániában soha nem mentek el máshova dolgozni. A jelenlegi helyzet a következő. Három különböző kalkulációs módszer létezik, ami ezt a konkrét juttatást illeti. Dán polgárok esetében, akik kapnak egy bizonyos összeget, olyan emberekről beszélünk, akik soha nem hagyták el Dániát, ők a teljes összeget megkapják. A második csoport, akik ugyancsak a 1408-as rendelet hatája alá esnek, ők a megfelelő összeget kapják a nyugdíjból, a harmadik csoport pedig Európai Uniós polgárok, akik jogilag Dániában élnek, ott van a lakcímük, és ott is élnek e, akár 20 éve is, de más tagállamokból érkeznek eredetileg. És az én konkrét esetemben úgy gondolom, hogy ez fontos. Az én példám jól, jól illusztrálja a helyzetet. A Dán hatóságok azt számolták ki, hogy a juttatás kifejezetten, kizárólag a belső szabályok alapján kerüljön meghatározásra. Nos, a 36.4-es eh, bekezdés értelmében azt az összeget kell igényelnünk, amely a Lengyelországban eh, fizetendő eh, nyugdíjnak felel meg. Nos, az Európai Egyezmény szellemében kellene eljárni. Ott eh, az 51-es cikk, a 1408-as rendelet, illetve a 883-as rendelet egyik rendelkezése is e, sérül az inkonkrét esetemben. Egyúttal szeretnék a méltányos bánásmód és a diszkrimináció tilalma kapcsán is megszólalni. Olyan emberekről van szó, akik az Európai Unión kívülről érkeztek, fiatalabbak nálam mondjuk 20 évvel, és ők megkapják a juttatást, méghozzá annak 100%-át. E, Én magam pedig e, Dániában dolgozom és élek, 15 éve, én azonban sokkal kisebb nyugdíjat kapok. Tehát diszkrimináltak ellenem azért, mert idősebb vagyok azoknál, akikre hivatkoztam. Ráadásul vannak olyan dán polgárok, akik soha nem végeztek munkát, ők 20 ezer eurót kapnak évente, én pedig 7 ezret kapok. emellett eh, bizonyos eh, eh, további pénzeket is kapok az eredeti tagállamomból, Lengyelországból, de azt kell mondanom, hogy amikor ezt a plusz pénzt megkaptam Lengyelországból, akkor a valós jövedelmem csökkent. Hiszen ez még ezzel a plusz kifizetéssel is. Tehát, hogyha koordinátrendszert szeretnénk, akkor az alapvető szabálynak annak kellene lennie, hogy javítsuk a nyugdíjasok helyzetét ahelyett, hogy csökkentsük, amit kapnak. Arra is szeretnék javaslatot tenni, hogy tiltakozzunk azon nyugdíj számítási módszer ellen, amelyet a Dán 27 per A bekezdés életben tart, Folyamatosan azt hallom, hogy ez rám nem vonatkozik, most azonban az Európai Bizottság eh, eh, meggondolta magát, és azt mondják, hogy ez a kiegészítő juttatás eh, tekinthető úgy, hogy az ennek a rendeletnek a hatája alá esik, és szociális segélynek tekinthető. Nos, amikor még nem voltam jogosult erre a rokkantsági nyugdíjra, akkor egy másik Eh, támogatást kaptam, amely a 14.08-as rendelet alá tartozott, azt, azt megelőzően pedig eh, rugalmas munkaidőben dolgoztam. Az a pénzt, amelyet ebből a két jutatásból kaptam, együttvéve kitették azt az összeget, amelyet egy teljesen normális eh, Dán polgár kapott volna, igazándiból azt a választ szeretném kapni az Európai Bizottságtól, hogy tudni szeretném, hogy miért eh, kellett másfél évet várnom eh, Dániában a nyugdíjaim koordinálására, erre nem kerül sor. Eh, az Európai Bizottság azt mondja nekem, hogy a, jog, a tagállami elvek, alapelvek hatája alá esek, ez azonban a szabályokat sérti, és nem is egyezik meg a gyakorlattal, a tényekkel sem. Aztán nem méltányos a szolgálatívek számítása sem. Ráadásul két feltételnek kell megfelelnem, legalább három évig kell Dániában élnem, mielőtt bármit is kapnék. Másrészt 40 évet kell teljes munkaidőben dolgoznom. Azok a Dán polgárok, akik ezeket a jutatásokat kapják, nekik csak a másik követelménynek kell, hogy megfeleljenek. Azt gondolhatná az ember, hogy az első feltétel nekem tulajdonképpen jobb, de miért ne tudnám ehhez a jutatásomhoz hozzáadnom azt a húsz évet is, amelyet Lengyelországban dolgozt, ledolgoztam, mielőtt Dániába költöztem. Nem értem ezeket a szabályokat, és úgy gondolom, hogy ezek méltánytalanok, nem ferek. Nem kellene kevesebbet pénzne dolgoznom, bejut, befizettem az összes adómat, befizettem az összes járulékomat, és tulajdonképpen nem is érdekel, hogy ez újabb segély lesz, vagy juttatás lesz, vagy pedig összeadják az összes szolgálati évemet a két országban. Egyszerűen azt akarom elmondani, hogy az a pénz, amelyet most kapok, gyakorlatilag a megélhetési színvonal alatt élek, több ezer ilyen ember él Dániában ugyanúgy diszkriminálnak ellenük, mint ellenem is. Ráadásul van egy eh, melléklet is, amelyet a Dán hatóság eh, elfogadott, amely egy egész sor jogi aktust sorol fel, amelyek az én esetemre vonalkoznak, és ebben a függelékben azt is megtalál, azt a, azt a Dán törvényt is megtaláljuk, amelyben hivatkoznak a nyugdíj összegére, és csak egy összeg szerepel, ha jól értem, ez az a minimum, amelyet minden nyugdíjas jogosult megkapni, aki eh, rokkansági nyugdíjat kap. Ez a 27 per A cikk is, eh, amit említettem, is érvényes, amely azt mondja, hogy ezt a hozzám hasonló helyzetben lévő emberekre kell alkalmazni. Nem értem, hogy éveken keresztül miért azt hallottam az Európai Bizottságtól, hogy ez nem rám vonalkozik, és hirtelen az Európai Bizottság azt állítja, hogy jó, de igen, mégiscsak rám vonalkozik ez az ügy ez a rendelkezés. Tehát van egy minimális tízezer koronás koronás nyugdíjminimum minden Dán polgár számára. Nem értem, 15 éve élek Dániában, 20 éve dolgoztam, nem tudom miért nem kapok ugyanannyit, mint bárki más. Ha ezt nevezzük lengyel-dán koordinációnak, akkor úgy gondolom, hogy ezt a kukába kéne dobni, mert ennélkül a koordináció mert több pénzt kapnék. És akkor most megkérném először is, hogy a bizottság foglaljon állást. Felix Schatz. Thank you, Köszönöm elnökne. és köszönöm, hogy a petíciót benyújtó személy is ismertette e, e, panaszát. A bizottság úgy gondolja, hogy igen fontos aláhúzni, hogy valójában az Európai Uniónak a szociális biztonság területén birtokolt hatásköre igen korlátolt az egyeztetés, és nem a harmonizáció a cél a szociális biztonság területén. Ez leg, elsősorban azt jelenti a petíciót benyújtó személy esetén, hogy a nyújtott szolgáltatások kizárólag a nemzetközi, nemzeti jog alapján határozandók meg. Más szóval az európai jog nem ír elő semmiféle szolgáltatási színvonalat. Az esetjogra hivatkozhatunk, amely szintén igaz, visszaigazolja, hogy ez így áll, hogy az egyeztetés az egyetlen hatáskör, amely az Európai Unió megilleti, és nem a harmonizáció. És csupán egy ítéletre szeretnék hivatkozni, amely nagyon sokat mond ez ügyben, ez az Edvár ügy, ahol a bíróság kimondta, hogy az Európai Unió joga nem garantálja, hogy az egyik tagállamból a másikba történő átköltözés után e, folytatott tevékenység szociális biztonság szempontjából egyenértékű lesz az előzővel. Ez pozitív és negatív befolyásol is lehet a később élvezendő jövedelem szintjére. Rátérve most a petíción álló felvetéseire. Nos, megkérdezi azt, hogy jogosult csupán nyugdíjat kapni a Dán jog alapján. A szociális biztonsági koordinációs jogok, amelyeket az 1408 per 71-es EGK tanácsi rendelet határoz meg, abból a feltevésből indul ki, hogy az adott személy a jogosultságot az öregségi nyugdíjra, illetve a rokkantsági nyugdíjra, a petíciót benyújtó esetet illeti, az adott tagállamban eltöltött munkavállalói múlton múlik. Tehát nem csupán a Dán, hanem ezen túl a lengyel országban kifejtett tevékenysége alapján megszerzett jogosultságra is igényt tarthat. Ez pedig a Dániában eltöltött időn alapján meghatározott Dán, illetve a lengyelországi munkavállalás alapján megalapított lengyel rokkantsági nyugdíjból tevődik össze. A Dán új tekinthető, hogy a Dániában szerzett nyugdíjjogosultság alapján folyósított szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy két teljes nyugdíjra semmiképpen sem lehet jogosult, csupán annak az adott országban eltöltött időtartammal arányos részére tarthat igényt az egyes országokból. Tehát az kizárható, hogy a teljes összegű Dán és teljes összegű lengyel szolgáltatásra is igényt tarthatna. Úgy gondoljuk, hogy ez teljesen normális, így írják elő a szabályok. A bizottság úgy látja, hogy a különböző összegű szolgáltatások az egyes országban problémákat okozhatnak. Előfordulhat, hogy az igényjogosult nem kapja meg a megélhetéséhez elegendőnek ítélt szeget. Azonban ennek orvoslása nem tartozik hatáskörünkbe. Na most, ami a e, kiegészítést illeti, amelyre a 27. cikk e, e, vonatkozásában hivatkozik a panaszos, ezzel kapcsolatban nem gondoltuk meg magunkat, hanem előzetes felmérést készítettünk, amely az akkor rendelkezésre álló tényeken alapult, és ezt a továbbiakban finomítottuk, elsősorban a további vizsgálatok során nyert adatok alapján. A bizonyság úgy érzi, hogy a készpénzben nyújtott szolgáltatások színvonala megfelel az előírásoknak, de ez további vizsgálatot igényel. Ezen túlmenően, hogyha itt készpénz folyosításról van szó, akkor nem lenne ok és mód arra, hogy az Európai Unió a tagállamot felszólítsa, hogy másféle számítási módszerrel éljen. Ellenkező esetben exportálhatóvá válnának ezek a kiszámítási módszerek, és az igényjogosultság azonossága méltánytalan helyzetet keltene. Tehát itt nem avatkozhatunk be a tagállami hatáskörbe. Köszönöm. Köszönöm a bizottság képviselőjének, senki sem kíván hozzászólni. Tehát akkor a petíciót benyújtó személyé a szó. Mikrofon és csupán egy perc, tessék. Egy kérdés a bizottsághoz. A lengyel nyugdíjamat miért nem egyeztetik a Dánnal, és miért nem kapom meg azt az összeget, amelyet a négyes cikk alapján megállapítottak, a 41-es alapján, és szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy Miért van az, miután sosem mondtam azt, hogy szeretnék két teljes összegű ö, nyugdíjat kapni Lengyelországból és Dániából. Tehát a, ö, az új rendelet 50-es cikke és az 51-es cikke kimondja, hogy amikor egy külön eltérő tagállamból is kapunk nyugdíjellátást, akkor azt egyeztetni kell. Ez pedig egyfajta administratív feladat, amelyet a kiszámítás során figyelembe is kell venni, úgy, hogy ennek az alapján kerüljön kiszámításra a folyósított nyugdíj. A bizottságnak erről gondoskodnia kellene, és itt a második bekezdésre szeretnék hivatkozni, és jelezni, hogy nem kapom meg ezt a kiegészítő szolgáltatást, és a nemzeti jogot kell alkalmazni e tekintetben. Azt hiszem, hogy hátrányos megkülönböztetés áldozata vagyok hosszú ideje, és jogom van arra, hogy megvárj, megkapjam az erre vonatkozó konkrét választ. Eh, természetes, hogy eh, nem a két országból folyósított eh, egyenként teljes összegű szolgáltatásra tartok igényt, hanem arra, hogy a Dán teljes összegből levonják a Lengyelországból kapott rész szolgáltatás összegét, és így kapjam meg a kiegészítést. Egy perces válaszra. Köszönöm ami ezt a kérdést illeti, hogy a Lengyelországban szerzett igényjogosultságot Dánia elismeri -e? Nos, erre a válasz az, hogy nem, miután e, természetes, hogy a bizottság e, felismeri, hogy e, nem tart igényt két teljes nyugdíjra, és ez lenne az eredmény. Ami pedig a koordinálás kérdését illeti ezzel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy ez egy igen rugalmas nyugalmas szó, hogy koordináció. Mit is jelent az egyeztetés a gyakorlatban? Elsősorban azt, hogy lengyel nyugdíjat kaphatunk Dániában. Azonban van egy szociális biztonsági koordináció, amely egyfajta számítási módszer alkalmazását jelenti, arról gondoskodva, hogy a petíciót benyújtó ne szenvedjen károsodást, és figyelembe vegyék a más országból kapott nyugdíjat. Abban az esetben, amikor a nemzeti szolgáltatás magasabb, akkor egy adott számítási módszert alkalmaznak. Dániában ez mindig így van. Tehát az igazságos kalkuláció ilyen kihatással is járhat, hogy adott esetben az ő készhez vett összege csökkenni fog. Köszönöm azt hiszem, hogy minden félt és minden érvet meghallgattunk, sajnos már nem tudok újra szót adni ebben az ügyben. Megvitattuk ezeket a kérdéseket a korábbiakban is, és más petíciók kapcsán is felmerültek, és eh, ez a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozó ügy. Ugyanakkor gondoskodni kell a polgárok szabad mozgásáról, tehát megilleti őket annak joga, hogy máshová költözzenek, anélkül, hogy igényjogosultságukat elvesztenék, és ez a teljes 27 tagállamra vonatkozik. Látom, hogy semmi konkrétumot nem tud tenni a bizottság, és ezzel a gondolattal kell lezárnunk ezt a petíciót, de kérdezem a kollégákat, hogy egyetértünk-e ebben, hogy figyelemmel az összes korábbi ezügyben született petícióra, és jelezzük az Európai Bizottságnak, hogy számos esetben merülnek föl ilyen jellegű továbbélő problémák, és ezeket talán a tagállamok tudomására kellene hozni, valamennyi 27 tagállam tudomására, hogy ezt próbálják saját hatáskörben kezelni. Így tehát ezt nyitva tartjuk, míg mindez meg nem történik de nem kecsegtetem túl sok reménnyel. Köszönöm a petíciót benyújtó személynek, és rátérünk a mai napi rendünk utolsó pontjára. Két petícióról van szó, a 21-es nyak, napirendi pont keretében Mihály Racki, lengyel állampolgár, és Irina Rakowska, ugyancsak lengyel állampolgár részéről benyújtott alsó sziléziai barnaszén külfejtésre vonatkozó kérdésükkel kapcsolatban. A második petíció benyújtója Rakowska asszony itt van, ő, öné a szó. Iréna Rakowska vagyok, és a 46 2010-es petíció benyújtója vagyok. Az a kérésem, hogy a nyílt színi fejtést a lakóterületen környékén lévő területen, a amely Natura 2000-es terület szüntessék meg. A régió és a Greenpeace Poland képviselői is csatlakoznak ehhez. Január 25-én az ügyünket feltárhattam, és elmondhattam, hogy az ezzel kapcsolatban lefolytatott 2009. szeptember 17-i népszavazás eredményeinek figyelmen kívül hagyásával nyitott lignit bányászatról van szó külszíni fejtés formájában Sziléziában. Tájékoztatni kívánom a bizottságot, hogy a követeléseink egyikét sem vették figyelembe menet közben, és a petíciónak az oka továbbra is fennáll a legnagyobb lignit bánya nyílt fejtésű bánya építése még mindig napirenden van. A lengyel kormány e tekintetben kifejtett tevékenysége azt jelenti, hogy az úgynevezett természeti kincs vagyon védelmét előirányzó törvényeket figyelmen kívül hagyva kezdik meg ennek a bányának a kialakítását és az ottani szénvagyon kitermelését. Ez a helyi hatóságoknak is azt jelzi, hogy figyelmen kívül hagyják a lakosság körében lefolytatott közvéleménykutatás, illetve népszavazás eredményeit ez mind igaz, mint azt bizonyítani is tudjuk, ugyanakkor azonban emlékeztetnünk kell arra, hogy amikor a szénbányászatról van szó, országunk nem kíván a korszerűsített technológiák irányába elmozdulni, ami az ezzel kapcsolatos administratív szabályok figyelmen kívül hagyását jelenti, a természetvédelmi feltételek érvényesülésének megakadályozásával. Kérdés, hogy miért nem válaszolnak a felhívásainkra, és nem akartam itt a belügyeket kiteregetni az EU szintjén, de erre kényszerít az a körülmény, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyják beadványainkat. Természetesen arra törekedtünk, hogy belföldön tudjuk lebonyolítani ezt az ügyet és rendezni a kérdést, felkérve a lengyel környezetvédelmi minisztert, hogy látogassa meg a területünket. Ezt azonban mind ő, mind az miniszterelnök figyelmen kívül hagyta. Nem gondolnánk, hogy az ügyeinkkel az Európai Parlament tudna foglalkozni, de tekintettel arra, hogy a saját miniszterelnökünk erre nem hajlandó, kénytelenek vagyunk a az ott lakó ezrek érdekében eljárva ezzel a kéréssel élni. Másik hasonló típusú a régió más területén lefolytatott népszavazás is történt Sziléziában, és a referendumnak az eredményeinek figyelmen kívülhagyását szeretnénk megakadályozni. A lignit szénvagyon védelmében kell eljárniuk a helyi hatóságoknak, mint azt a törvény kimondja, és ezt is figyelemen kívül hagyják. A lignit vagyon geológiai elhelyezkedésére vonatkozó térképek rendelkezésünkre állnak, és egyre növekszik annak veszélye, hogy ennek gazdasági okokból történő kitermelését határozzák el külszíni fejtés formájában. A kampányunkat a régió gátolja, jó lehet mintegy százezren lakják ezt a területet, és a különféle ottani lakosok által szervezett mozgalmak és civil szerveződések igyekeznek küzdeni ennek a bányászatnak a folytatása ellen. E, a helyi és regionális e, hatóságok azonban e, elengedik a fülük mellett ezeket a kampányokat. Mi szeretnénk elérni azt, hogy a természetvédelem magasabb szinten érvényesüljön, alacsonyabb CO2 kibocsátású gazdaságra térjünk át, és egyszerűen kifolytunk a további érvekből, amelyeket a hatóságaink meggyőződésére használhatnak. Emiatt fordulunk az Európai Parlament tagjaihoz. Ennyit a tiltakozó vonatkozó akciót követően, hogy ők vessék be befolyásukat az ügyünkben, hiszen ezrek és ezrek laknak ezen a területen, akik a jövőjüket féltik, akik a munkahelyük elvesztését tartanak, és ezért kértjük, hogy a petíciós bizottság rendkívüli intézkedésekre szállja el magát. Például keressék fel a területünkön illetékes hatóságokat, és tegyenek olyan ajánlásokat, amelyek egy plenáris ülés során során megszavaznak, kényszerítsenek ki ezen a területen. Ha ez így sikerül, akkor ezzel kényszeríteni tudjuk hatóságainkat, hogy dialógusba bocsátkozzanak saját lakosságokkal, saját lakosaikkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottságnak, Brékland úr. Köszönöm, elnök asszony. a stratégiai terv e, Néme, Lengyelország energetikai e, jövőjével kapcsolatban alapjában e, befagyasztja a szénvagyon kitermelését bizonyos területeken, azon a területen is, ahol Rakowski asszony lakik. Ez a 2030-ig történő szénkitermelés szüneteltetését írja elő. Ezt egy stratégiai hatástanulmány alapozza meg. Ennek megtekintettük különféle aspektusait, és a stratégiai irányelv érvényesülésének vizsgálata alapján úgy találtuk, hogy nem történt jogsértés az eljárás során. A fő igény, amelyet a petíciót benyújtó minden alkalommal hangoztat, a az ezzel kapcsolatos népszavazás er-, eredményeinek figyelembevételét szorgalmazza, amelyet valóban teljes mértékben figyelemen kívül hagytak, annak ellenére, hogy elsőprő többség támogatta a kitermelés mellőzését. Nekünk az a véleményünk, hogy 2030-ig semmit sem szabad tenni ezen a területen, és ebből a feltevésből kiindulva úgy gondoljuk, hogy ez a széndiokszid kibocsátás túllépésével járó bányászat nem indulhat be. Amennyiben olyan tevékenységet fejnek tenek ki, amely ezzel ellentétes irányú, akkor további vizsgálatokat kell folytatnunk. A jelenlegi helyzetben amennyiben a befagyasztás melletti terv érvényesül, akkor a természetet fenyegető körülmények nem merülnek föl, és a környezetvédelmi főigazgatóság megállapítja, hogy pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ez csökkenti az ingatlanok értékét, amennyiben 2030-ig az ilyen jellegű gazdasági tevékenységet befagyasztják ezen a, ezen a területen. Tehát itt a, a környezetvédelmi jog sérülése nem állapítható meg, nem konstatáltuk az vonatkozó irányelv sérelmét is, és végezetül a lengyel hatóságok válaszolnak a levélre, amely arra utal, hogy ez a bizottság a tagállamokkal folytatott párbeszédben jelentős aktivitást fejt ki. Bízunk abban, hogy ez a további évben is így marad. Köszönöm. Köszönöm. Geringer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem egyáltalán nem elégít ki az Európai Bizottság válasza. A bizottság eh, gyakorlatilag álmokat kerget. Ha megnézem a lengyel anyagokat, akkor látom, hogy eh, szociális eh, vagy társadalmi konzultációra került sor megfelelő formában, és az azt jelenteni, hogy a projektet az ott élők elfogadták. Ugyanakkor viszont a petícióban egyértelműen elutasítják a külszíni fejtést. Tehát nem értek egyet azzal, amit a bizottság elmondott a 2030-as határidővel, amikorra a külszíni fejtést elhalasztják. Ha azonban befagyasztják a kitermelést, akkor ezzel befagyasztják a régió fejlődését is, és az európai forrásokból az adott térségben az infrastruktúra fejlesztésére fordított összegek gyakorlatilag elpocsékolódnak. Itt mindenkinek vannak nagyszerű elképzelései, ködös elképzelései az alacsony széndiokszid kibocsátású termelésről, de ezek csak a szlogenek szintjén maradnak. Úgyhogy várom a lengyel hatóságok válaszát a levélre. Attól tartok, hogy a petíció benyújtói sem kaptak választ. A lengyel hatóságok azt állítják, hogy ez nem érinti a helyi önkormányzatok jogait a terület felhasználás vonatkozásában, ugyanakkor viszont az ingatlanokat meg kell védeni. A kormány ugyanakkor azt mondja, hogy a helyi hatóságoknak teljes jogában áll a régiójukat saját belátásuk szerint fejleszteni. Úgyhogy ez egy eléggé skizofrén állapot, és nem igazán értem. Tehát én nem értem a helyzetet, és szeretném megkérdezni a Greenpeace véleményét ez ügyben szeretném tőlük is hallani, hogy a legnagyobb külszíni fejtés pont itt Lengyelországban települ, és a Kunyica úr a helyhatóság nevében. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu. E, Köszönöm szépen a lehetőséget, és a rendelkezésre informá- álló információ alapján úgy látom, hogy a szakbizottság is meg akarja oldani ezt a problémát, és közvetíteni akar a különböző felek között. Meg kell mondanom, hogy egy nyilvános nyilatkozatban Pavlak miniszterelnök helyettes azt mondta, hogy er, ezen a területen nem fognak külszíni bányát nyitni. Más ok miatt sem, mert hogy nincs megfelelő befektető. Végső soron ez alapvető fontosságú, az is fontos azonban, hogy az érdekek védelme megvalósuljon azok részéről is, akik több százezer embert képviselnek, úgy gondolom, hogy ezt meg kell hallani, meg kell hallgatni, és egyúttal fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy, hogy hiányoznak bizonyos rendelkezések, amelyek a betéteket védik. Ugyanis számos érdek sérül, az infrastruktúra nem fejlődhet, sem iskolákat, sem kórházakat nem lehet építeni, mint addig, amíg a kormány álláspontja ez. A lengyel kormány ezen a, ebben a régióban egy utat tervez építeni, egy fajta autópályát, ami ellentmond azzal, amit korábban hallottunk. A lengyel kormány egyrészt a szénkészlet védelméről beszél, másrészt pedig utat akar ott építeni. És hivatkozással azzal, amit, arra, amit a miniszterelnök hetes elmondott, hogy nem lesz szénbánya területen, ezt mindenféleképpen számon lehet kérni rajta. Pavlak úr, amit elmondott, az valóban az igazság. A kérdés az, hogy a lengyel kormány fejleszteni kívánja-e a bányát, vagy sem. Szerintem ez a legfontosabb információ. Ezt az információt meghallgattuk, de ezt írásban soha nem kaptuk meg. Ha pozitív információt kapunk, pozitív válaszokat, nevezetesen, hogy nem védik a készleteket, nem lesz bányászat, akkor ez a kérdés egyszer mindenkorra megoldódik. A bizottságnak közvetlenül meg kell kérdezni a lengyel minisztereket, hiszen a lengyel kormány ezt mondta, és ezt, amit elhangzott szóban, írásban is meg kell erősítenie. A bizottságnak tehát közvetlenül kapcsolatba kell lépnie a lengyel hatóságokkal, és ha ez megtörténik, akkor szerintem a kérdés megoldódhat. Még egy kérdés, a Greenpeace-nek mi szerepe van ebben az egész eljárásban? Én most először látom, hogy a Greenpeace is részt vesz. pusin Taro úr. Köszönöm szépen. Eléggé zavaros a helyzet, ugyanis egyrészt nem hivatalosan a miniszterelnök helyettes úgy nyilatkozik, hogy ebből a projektből nem lesz semmi másrészt, viszont a bizottság, ami az unió leghivatalosabb képviselője a szakbizottságunk előtt, azt mondja, hogy a lengyel hatóságoktól kapott információ szerint egyelőre még nem indult egyetlen egy projekt sem, 2030-ig nem is fog, de ha indul egy projekt, akkor majd tisztázzák a helyzetet. Miért nem lehet megakadályozni ezt a helyzetet? Ugyanis, kedves bizottsági képviselő úr, ahelyett, hogy egy helyzetet megpróbálnak kozmetikázni, vagy postmortem reagálni, inkább az események elébe kéne menni, és megakadályozni, mielőtt bármilyen projekt beindul. És mint hallottuk, ez az egyik legnagyobb projekt, amihez mindenféleképpen egy stratégiai hatás, környezetvédelmi hatás vizsgálatra van szükség. A második kérdésem, hogy mit jelentenek a nyilvános viták és konzultációk a bizottság számára, miközben ugyanez a bizottság népszavazásokat hagy figyelmen kívül. Amikor az emberek egyértelműen kijelentették, hogy nem akarnak ilyen projekteket, a bizottság viszont egy úgymond hivatalos tájékoztatást kapott egy tagállam kormányától, miszerint a projekteket elvetették, és az emberek elégedettek. Boris kollégát megkérem, hogy ezt a helyzetet minél előbb tisztázza, a bizottságtól pedig azt kérem, hogy hiteles, hivatalos választ kérjen, annak ellenére, hogy le tudjuk zárni ezt a petíciót, és kielégítő választ tudjunk adni a petíció benyújtóinak, akik nagy reményekkel jöttek ide, de mindaddig, amíg ez nem történik meg, hagyjuk nyitva a petíciót, és küldjük meg a kérésünket mi is a szakbizottságunk részéről a lengyel hatóságoknak. Köszönöm. Én teljesen támogatom a kollégák által elmondottakat, hiszen ez lehet a lehetséges megoldás. Még egy percet adok a petíció benyújtóinak, illetve elnézést, le kell zárnunk, nincs időnk. Köszönöm szépen. Egyetértünk a javaslattal. Igen, ez lehet a végső megoldás a problémánkra. A Greenpeace-ra vonatkozó kérdés, hogy miért vesznek ők részt, talán ezt az egy percet átadnám a Greenpeace képviselőjének, hogy válaszoljon. Elnök asszony, Jár úr, már messze túllépték az idejüket a tolmácsok. Jár úr visszavonja a hozzászólását, tehát ő is egyetért a javaslattal. Akkor zárjuk le az ügyet azzal, hogy elfogadjuk a javaslatot, megkérdezünk, kérjük a lengyel hatóságokat, hogy a felvetett kérdéseket tisztázzák, és aztán erre az ügyre visszatérünk majd, amikor a lengyel hatóságoktól megkapjuk a válaszokat. Köszönöm szépen, és akkor az ülést bezárom. Note per eh, és köszönjük a tolmácsok munkáját. Petizioni scritte nella parte B, in particolare le petizioni scritte ai punti 25, 27, 42, 45, 51 e 60